Jó napot kívánok mindenkinek! Először is fogadjuk el a napirendet de a kilencedik pont a Görenc jelentéssel kapcsolatban a 2015-ös évre vonatkozik. Ez a nyolcas pont elé kerül, ami egyébként az én szövegem, úgyhogy ez a kettő helyet cserél. Ez megfelel mindenkinek? Jó, akkor így elfogadtuk a szöveget. Az augusztus 28. ülési jegyzőkönyvét mindenki megkapta, hogyha valakinek van megjegyzése, akkor a mai ülés vége előtt tegye meg ezt a megjegyzést, hogyha az ülés végéig nem kapunk megjegyzést, akkor elfogadottnak tekintjük a augusztus 28-i ülési jegyzőkönyvét. Egyéb bejelenteni valóm nincsen, csak azt kell elmondanom, hogy sajnálatos módon litván tolmácsolás nem lesz a mai napon. Elnézést kérünk a litván kollégáktól. Van egyébként még egy terem, ahol hallgatható a mai ülés, van egy követő termünk, hogyha valaki nem fér be, de azt hiszem, hogy mindenki befér, de hogyha mégsem, akkor a 3G2-es teremben is lehet követni a mai ülést. A bizottságnak van bejelenteni valója? Parancsoljanak. Megadom a szót a bizottságnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, három kezdeményezésről szeretnék beszámolni, ezeket elfogadtuk, és erről még nem számoltunk be. Június 17-én elfogadtunk egy közleményt a 2015 utáni időszak a fenntartható fejlődés és a szegénység elleni harc komprehenszív megközelítése címmel, aztán a 2013-as elszámoltathatósági jelentés, közös európai keretet szeretnénk lefektetni ebben a témában, és reméljük, hogy globális megközelítést tudunk majd elérni a fenntartató fejlődés, illetve a szegénység elleni harc tekintetében a 2015 utáni időszakra. Aztán a második fontos szöveg, június 11-i, elfogadtunk egy jelentést a demokratikus kormányzás támogatásával kapcsolatban, ezt már megelőzték tanácsi következtetések, ez egy olyan jelentés, ami a világ számos területén demokratikus kormányzást támogat, ez különösen az AKC országokra vonatkozik. Itt van aztán a 2013-as éves jelentés is, a külső segítségnyújtási politikáról a 2012-es évre nézve, ezt augusztus 21-én fogadtuk el, ez az a három bizottsági szöveg, amiről szerettem volna beszámolni. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, köszönjük ezt a bemutatást. Kérdést nem kaptunk, amit a bizottság irányába kellene feltennünk, úgyhogy lépjünk tovább. Nagyon örülök annak, hogy két nagyon fontos vendéget üdvözölhetek ennél a napirendi pontnál az egyik a nemzetközi együttműködés, a humanitárius segítségnyújtás és válságkezelés biztosa, Krisztalina Georgieva, aki gyakori vendégünk, a másik pedig Margarita Wallström, aki 2008 óta az ENSZ katasztrófák kockázatának csökkentésében illetékes külön megbízottja. Már 30 év nagyon komoly nemzeti és nemzetközi tapasztalata van a humanitárius segítségnyújtásban, konfliktus helyzetekben és katasztrófa kezelésben, valamint a nemzeti kapacitás építésben, a katasztrófákra való felkészülésben és a kockázatok csökkentésében. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt a Deveszak Bizottságban itt lehetnek a mai napon. Úgy vélem, hogy a mai vita nagyon fontos, ugyanis az elmúlt időszakban nagyon sok katasztrófa következett be, és ez is egyértelműen mutatta, hogy megelőzni mindig olcsóbb, mint javítani, vagy pedig egy katasztrófa kockázatá, egy katasztrófa kockázatait csökkenteni. Szeretném megemlíteni a Mitchell jelentést a katasztrófák veszélyeinek csökkentése és helyreállítás címmel, amely a, az élelmiszerbiztonsági válságokkal is vonatkozik. Itt ö, október 14-én fogjuk majd megvitatni ezt a jelentést, úgyhogy még egyszer szeretném üdvözölni a meghívott vendégeket, és már is megadom a szót Georgieva biztos asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Két év, három hónap és egy nappal ezelőtt ugyanitt ültem önök előtt, Wallström asszonynal, és nagyjából ugyanerről a témáról beszéltünk, vagyis arról, hogy hogyan tudunk felkészülni egy olyan világra, amely egyértelműen törékenyebb lett, mert folyamatosan növekszik a lakosság, mert a klímaváltozással is szembe kell néznünk és sajnos nagyon sok konfliktus terület is van a világon. Hogyha megnézem, hogy mi történt ez alatt a két éves időszak alatt, akkor ezzel kapcsolatban három gondolatot engedjenek meg. Először is egyértelműen látható számunkra és számomra, hogy a katasztrófa kezelés a politikusok felelőssége, annak érdekében, hogy biztonságot tudjunk garantálni a polgárainknak, és hogy egészségesen tudjuk tartani gazdaságainkat. Látjuk, hogy Afrika szarván a 2011-es szárasság milyen következményekkel járt. És az lenne természetesen az a jó, hogyha itt a XXI. században már nem lennének ilyen éhezési katasztrófák. Egy szomáliai konferenciáról térek vissza, és ott is beszéltem a helyreállításról. Egy olyan országban, amely nagyon komoly és tragikus elmúlt húsz éven ment keresztül mindenképpen prioritásként kell kezelnünk ezt a fejlesztési politikákban, és nálunk is a humanitárius segítségnyújtási bizottságban. A Száhel régióban az elmúlt két évet tekintve nagyon komoly szárazság sújtott le, és egyébként is nehéz helyzetben lévő és kiszolgáltatott közösségeket érintett. Tehát 2005-ben volt egy komoly szárazság, 2010-ben volt egy nagyon komoly szárazság, és 2012-ben is meg is métlődött ez. Ilyen szárazságnak elvileg csak 10-15 évente szabadna bekövetkeznie, és az elmúlt 7 évben három ilyen nagyon komoly szárazság volt, erre nyilván nehezen reagál a nemzetközi közösség. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az Európai Unió sem mentes az ilyen katasztrófáktól a közép-kelet-európai áradások, árvizek, nagyon komoly katasztrófával zárultak. 13,5 milliárd eurós károkat okozva. Ugyanakkor azt is látjuk, hogyha a kockázatkezelésbe beruháznak a tagállamok, akkor nagyon sok életet lehet megmenteni, és a károkat is csökkenteni lehet. A 2013-as áradások sokkal rosszabbak voltak, mint a 2002-es áradás, ugyanakkor kevesebben vesztették életüket, és a károk is sokkal alacsonyabbak voltak, azért, mert megfelelő intézkedéseket hoztak a tagállamok az érintett területek védelmének érdekében. Hogyha megnézzük a hőhullámokat Európában, mondjuk az elmúlt tíz évben, mondjuk 100 ezer ember halt meg természeti katasztrófában, és ez 115 millió eurós kárt okozott. A legtöbb személy, aki természeti katasztrófa miatt halt meg, a nyári hőhullámok miatt vesztette életét, a legnagyobb ilyen hullám 2003-ban volt. Ezek után nagyon komoly intézkedéseket hoztunk, hogy a leginkább kiszolgáltatott lakosságot, az időseket és a gyermekeket védeni tudjuk, és így jobban fel tudjunk készülni az ilyen jellegű katasztrófákra. Krecu asszony írt nekem egy levelet pénteken a romániai árvizek kapcsán, és a 2010-es árvízről is megemlékeztünk, és természetesen kilenc, az a kilenc ember, aki meghalt Romániában, az óriási katasztrófa, minden egyes ember, aki meghal katasztrófa, és reméljük, hogy az Európai Unió képes lesz összefogni, hogy megelőzzük ezeket a katasztrófákat. Tehát egyértelmű, hogy fokozódnak a katasztrófák, de a felkészültség is sokkal jobb. És most engedjék meg, hogy átérjek a második pontomra. A politikai tevékenység természetesen tovább folytatódott azóta, hogy legutóbb találkoztunk ugyanebben a témában, és büszkén mondhatom, hogy itt Európában igenis jól teljesítünk, és a tudás anyagot tetteké tudjuk átalakítani, és pozitív változást tudunk elindítani. A fejlődő országokról is beszélnünk kell, mivel hogy itt a fejlesztési szakbizottságban vagyunk. PIBAX a kettő fontos kezdeményezést indítottunk el. Először is a helyreállítás kapcsán elindítottunk egy kezdeményezést, és nagyon büszkén mondom, hogy mi voltunk az elsők, az USA csak a nyomunkban járt, tehát mi voltunk az elsők, akik kimondták, hogy a helyreállítási politikák igenis fontosak. Be kell azonosítani a bizonyos országokban a leginkább kockázatban élő közösségeket, itt kell a kapacitásépítést megindítani, hogy ezeknek a sok hatásoknak ellen tudjanak állni ezek a közösségek. Mi, európaiak, mind humanitárius segéllyel, mind pedig fejlesztési eszközökkel próbálunk segítséget nyújtani. Ezek a kérdések mindig is fontosak voltak jelenlegi szakbizottság számára, mind PIVAX biztos részéről, mind az én részemről. Tehát itt van a fejlesztési segély és a humanitárius segély. Ezeket kell elindítanunk azokba az országokba, amelyek a leginkább kiszolgáltatottak. Meg kell védenünk a humanitárius segély pártatlanságát és függetlenségét, ugyanakkor a folytonosságot is biztosítanunk kell, hogy a lehető legjobban tudjunk segíteni a nehéz helyzetben lévő közösségeknek. Hogyha az elmúlt két év munkáját nézzük, akkor kettő nagyon fontos kezdeményezés indult el. Az első közvetlenül az Afrika szarván kialakult éjség után indult el, ez a SHARE program volt, az Afrika szarván megvalósuló helyreállítási projekt, és reméljük, hogy a következő programozási periódusban is folytatódhat majd ez a program, és reméljük, hogy egy milliárd euró fölé tudunk majd menni a helyreállítási segítségnyújtásban. Ugyanezt tettük meg a Száhel régióban is, és hát ez a régió különösen közel áll egyébként a szívemhez. Rendkívül törékeny ország, nagyon magas a népesség, folyamatosan növekszik a népesség, és sajnos csak akkor figyel oda rájuk a nemzetközi közönség, hogyha valami szörnyű katasztrófa történik a helyreállításba való folyamatos beruházás stabilitáshoz és békéhez vezetne, és így az Európai Unió irányába megvalósuló kockázatok is csökkennének, úgyhogy sokat lehetne még tenni ebben a régióban. Az Azir Sahel program olyan EU-s program, ami egy, ami egy általános program, tehát egy globális program, a száheli újjáépítés vagy helyreállítás tekintetében remélem, hogy jól mondom, hogy mit jelent franciául ez a rövidítés, mondja a biztos asszony. Tehát száheli helyreállítási program, ez az Azir Sahel. 1,5 milliárdot különítettünk el a száheli régióban helyreállításra, és reméljük, hogy ezek a pénzek tényleg el is jutnak majd a leginkább rászorulókhoz. Az ENSZ Sahel csapatával múlt hét pénteken volt egy megbeszélésünk a humanitárius kollégákkal, a fejlesztési kollégákkal, és megpróbáltunk közös álláspontot kialakítani az egész régióra nézve és 2014 tavaszán Abidjanban lesz majd a következő nagyon fontos ülésünk, ahol szintén minden érdekelt fél részt vesz, és reméljük, hogy ott is majd közös megállapodásra tudunk jutni. De akkor most nézzük a harmadik pontot, hogy mi történik Európán belül. Büszkén mondhatom, hogy nagyon komoly előrelépés történt, új eszközöket dolgoztunk ki, van egy új polgári védelmi szövegünk, látom Gáldini asszonyt itt van közöttünk, aki nagyon komoly partnerünk, ő volt a jelentéstevő a polgári védelmi témában remélem, sőt nem is remélem, hanem hiszek benne, hogy megszületik ez a jogszabály. És hogyha megszületik ez a jogszabály, akkor valóban erősebbé tehetjük Európát. Aztán itt vannak az európai strukturális alapok, amelyek most már elérhetőek lesznek a megfelelő beruházásokra. Horizontális prioritásként kezeljük most már a strukturális alap ilyen jellegű felhasználását. Aztán egy mechanizmust is létrehoztunk, egy válságkezelési mechanizmust, amely akár 40-50 évre előre is megoldásokat jelenthet, hogy minden egyes beruházás úgymond katasztrófa biztos legyen. Aztán itt van a szolidaritási alap, a szolidaritási alap megváltoztatására vonatkozó javaslatokat éppen most tárgyalják, reméljük, hogy sikerül majd rugalmasabbá tenni ezt az eszközt. Ugyanis nem jó, ami most történik, most sokszor az van, hogy nem tudunk azonnali szolidaritást biztosítani, mert a szolidaritási alap nem hozzáférhető olyan gyorsan, mint ahogy a segítségre szükség lenne. Tehát az európai katasztrófa elhárítást a kutatásban is szeretnénk prioritásként kezelni. A kockázatkezelési tervek peer review-ját is szeretnénk megvalósítani, és van egy új zöld könyvünk is a biztosításokról, a katasztrófa kockázatának csökkent az asszályi katasztrófák kockázatának csökkentésével kapcsolatban. És nem sokára befejezem a hozzászólásomat. Még azt szeretném elmondani, hogy Wallström asszonynal és a csapatával folyamatos együttműködésben dolgozunk, és reméljük, hogy Európa tényleg megtehet mindent annak érdekében, hogy a világ jó irányba haladjon. Három dologban is egyetértünk, a kockázatkezelés és a katasztrófák hatásainak csökkentése, megfelelő gazdasági menedzsment, és szerintem Európában nagyon nagy előnyünk van abban, hogy az építés, a helyreállítás vagy egyéb szolgáltatások tekintetében exportálni tudjuk a tudásunkat. A kínaiak egyébként elfogadták a mi építés és helyreállítási eszközeinket. Reméljük, hogy mindenféle politikai késlekedés és konfrontáció nélkül meg lehet majd valósítani ezeket a közös eszközöket. Úgyhogy Margarétának szeretnék köszönetet mondani mindezért a munkáért. És szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek is, nem fogok most itt neveket kiemelni, mindenki, aki itt van, például Michael, Természetesen Michaelnek külön köszönetet kell mondanunk, mert lehetővé tette ezt a mai ülést. Aztán Mitchell úrnak, hogy szponzorálja a mai vitát, de hát nagyon hosszú lista lenne, hogyha mindenkit felsorolnék. Itt a parlamenttől mindig nagyon komoly támogatást kaptunk, amit itt és most köszönök mindenkinek. So thank you, Madam Commissioner, for your presentation. And... Köszönöm biztos asszony a bemutatást, az előadását, és nagyon köszönjük, hogy ennyire hatékonyan és szolidárisan dolgozik az országaink felé. Sajnálatosan, ahogy ön is elmondta, a múlt héten, hétvégén Romániában kilenc ember életét veszítette egy nyolc éves kislány is közöttük. De ahogy ön is mondta, azt gondolom, hogy a legfontosabb hír, amit ma hallhattunk öntől az, hogy megtaláljuk az útját annak, hogy a bürokratikus akadályokon felülkerekedjünk, és így a sürgősségi alapon tudjunk eljárni a humanitárius válságok idején az EU-n belül is. Most tehát megadom az ENSZ főtitkárának, külön megbizottjának a szót, Margareta Wallström asszonynak. Köszönöm, hogy eljött ma hozzánk, megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy meghívtak. Ahogy Georgieve biztos asszony is mondta, két éve, három hónapja és egy napja volt az első alkalmunk, hogy találkozunk, és nagyra értékeljük az önök érdeklődését, és azt a lehetőséget is, hogy egy kicsit önökkel tudjunk beszélni, és közben kemény kérdéseket is kapjunk majd. Mindenek előtt azt hiszem, hogy már az elmúlt alkalommal is megtettem, de ez még inkább igaz ma. Szeretnék gratulálni az Európai Bizottságnak az elvégzett munkájáért, hogy ennyire hatékonyan végzi a munkáját az elmúlt évek során. Sok multilaterális és regionális szervezet számára példaértékű, hogy a bizottság működik. Európában is vannak nagyon komoly kihívások, és komoly áldozatokat követelnek a katasztrófák. Tehát szeretném elmondani ott önök előtt, hogy nagyra kell értékelni ezt az elért sikert, de mint minden sikernél azért el kell mondani azt, hogy a munka javarésze még előttünk van. Természetesen Európa nagyon sok része hozzájárult ehhez a gazdasági vezetéshez és a közösségek, a környezetvédelem, a kutatási főigazgatóság és a parlament is ö, mozgató rugója volt ennek a folyamatnak, és ez azt mutatja, hogy globálisan együttműködünk. A legfontosabb üzenet a mi kockázatcsökkentési közösségünkből az, hogy minnyájunknak részt kell ebben venni ahhoz, hogy sikeresek lehessünk. A kormányok voltak a felelősek az első keretben, és hogyha sikeresek vagyunk ebben a több tényezős modellben, és elérjük a második szakaszt, akkor nagyon sok új csoport is majd hozzá fog csatlakozni ehhez a folyamathoz, és újabb kezdeményezéseket lehet majd útjára indítani. Ezt szeretnénk mi elérni. Szeretnék még néhány dolgot elmondani azzal kapcsolatban, amit Georgieve biztos asszony már elmondott. Nem volt nagyon komoly katasztrófa, olyan komoly katasztrófa mostanában, amiről főcímekben beszélnénk, de az elmúlt három évben minimum 100 milliárd dollárt veszítünk el évente, és én itt mindig minimum összegről beszélek, hiszen az egyik közös célunk az, hogy a katasztrófa a katasztrófák felmérésekor nagyon fontos, hogy minden ország a az ellenállási képességét figyelembe vegye és komolyan vegye, és ez nem csak a katasztrófák szempontjából, hanem minden más ágazat szempontjából prioritássá fog válni. Tehát 100 milliárd dollár legalább a katasztrófák költsége, és mindig felteszem a kérdést, hogy ki fizeti ezt meg. Van egy nagyon egyértelmű illusztrációja ennek Észak-Amerikából. Az 50-es, 60-as években a magánpiac és természetesen a polgárok fizették a legtöbb költségét a katasztrófáknak. Ma már ez a szövetségi kormány. Tehát a magántól átment az állami szféra felé a finanszírozás kérdése, ahogy egyre nagyobb ennek a költsége, hiszen nincsen annyi ö, pénzügyi forrásunk a magánszektorban, hogy ezt le lehessen fedni. Tehát ö, átkerülnek ezek a ö, költségek a makrogazdasági szintre az Egyesült Államokban, de a világ többi részén is. Nagyon sok ö, példája van annak kisországokban, de gazdag országokban is, hogy minden egyes katasztrófa után nő az eladósodottság. A különböző biztosítások és a szociális háló ellenére eh, ahhoz, hogy újraépítsék a saját életüket az emberek, ahhoz adósságba verik magukat, és ezt nem feltétlenül tudják visszafizetni. Tehát a gazdasági katasztrófa hozzájárul ahhoz, hogy belássuk azt, hogy a fejlesztés nagyon fontos tengelye a katasztrófa következményeinek a kezelésének, és ezt kell megnéznünk a következő években is. Nos, hogyha megnézzük, hogy milyen előrelépések voltak a jogalkotás területén, nagyon sokat foglalkoznak a parlamentek, mind regionális és nemzeti parlamentek is ezzel a kérdéssel. És azt próbálják megnézni, hogy a legfontosabb elem az, hogy meglegyen az összekapcsolódás, az éghajlatváltozás és a katasztrófák területi fellépés között, és szeretném, hogyha egyre inkább összefonódna ez a két megközelítés, ahogy Európában az ellenállással kapcsolatos stratégia is már megfogalmazódott. Tehát természetesen a párhuzamokat el kell kerülni, és közben integráltabban kell ezt a két területet kezelni, és megnézni az ágazati szintű előnyeit. Ez lenne 2015-re az egyik legnagyobb célunk, hogy sokkal egyértelműbb legyen a menetrend, a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, a katasztrófa, kezelés és a fejlesztés területén. Tehát a 2015 utáni menetrendben nagyon fontos, hogy most már ne külön kezeljük ezeket a területeket, a gazdaságot, az éghajlatot és a fejlesztést, hogy ezek ne párhuzamosan folyjanak. Néha azt gondolhatják, hogy globálisan nem megfelelő az előrelépés, mert túlságosan felforgácsolódott a programok nagy része, de nagy előrelépés és nagy prioritás a katasztrófa kezelése területén az egészségügy, a mezőgazdaság, a víz, gazdálkodás kezelése. Ezek a legfontosabb a társadalmi fenntarthatóság és az ellenálló képesség szempontjából. Tehát 2015-re nagy kihívás és nagy lehetőség is az, hogy magasabbra tegyük a lécet, és közben technikailag is megértsük azt, hogy az egyes ágazatokban mit kell tenni azért, hogy garantálhassuk, hogy a fejlesztés, ami pozitív beruházás, amely más területeken kockázatot hoz létre, és közben a katasztrófa kockázat csökkentése milyen kockázatokat hordoz magában. Azt gondolom, hogy ma a magánszektorra és az üzleti befektetésekre fogok fókuszálni, hiszen ezt mutatják az elmúlt évtizedek fejleményei. Hogyha megnézzük az elmúlt maximum 20 évet, több milliárd dollárt ruháztak be a városi területekre, és Afrikában és Ázsiában találhatóak a leggyorsabban fejlődő területek a világon. És nagyon sok gyorsan fejlődő gazdaság, például Kelet-Ázsiában, olyan társadalom, ahol közben a katasztrófa kitettség a legmagasabb. Tehát nagyon gyorsan növekszik a gazdaság, közben nagyon komoly katasztrófa kockázatok vannak ugyanazon a területen, és közben persze meg kell néznünk fejlődési modellként, hogy az ellenálló képesség erősítése mennyire jó válasz erre. Tavaly Kínában az ottani új vezetés az új öt éves tervet hozta létre, és az ajánlásuk 1991-re utal vissza, miszerint az országoknak ki kellene alakítani egy küszöböt a GDP százalékos arányában, hogy mi még az elfogadható veszteség? Kína szerint másfél százalékos GDP százalékos arány lenne a még elfogadható ilyen veszteség. Természetesen a kérdés most az, hogy Kína ezt hogyan fogja majd elérni, és milyen időkereten belül. Megnézzük, hogy a nemzeti fejlesztési terv az, amit Európában, de a világ többi részén is kialakítanának a rendszerek ellenálló képessége, a jogalkotás, a nemzeti szakpolitikák, a kompetencia kialakítás, a kockázatfelmérés, a korai jelzőrendszerek kialakítása mind nagyon fontos ebben. De hogyha megnézzük, hogy globális szinten mi is a programunk, akkor valahol érezhetjük azt, hogy türelmetlenné várnak, válnak az emberek, hiszen másfél éven belül ezeket a célokat nem lehet elérni. Úgyhogy meg kell nézni, hogy mondjuk tíz éven belül mit lehet elérni. Tíz év alatt nagyon sok sikert tudtunk elérni, nagyon sok sikert értünk el Európában is, de jobb, hogyha 30 éves keretben foglalkozunk a kérdéssel. Milyen lesz a világ 2045-ben, hogyha nem hajtjuk végre konzekvensen az ezzel kapcsolatos stratégiákat? Mi megpróbáljuk ezt bemutatni. Természetesen mi pozitívak akarunk lenni, és azt mutatni, hogy mi az, ami működik, és hogy milyen lesz a gazdasági, társadalmi és infrastruktúrális következménye ezen programoknak. És azt gondolom, hogy az egyik következménye az, hogy nagyon sok szociális csoport foglalkozik ezzel. Az egyik ilyen kis, de mégis fontos dolog az, hogy idén a fogyatékkal élőkre koncentrálunk katasztrófa következményeként. A világ lakosságának 11%-a, akik az ilyen jellegű kategóriába tartozik, és hogyha ö, valaki mondjuk ö, süket, akkor nem hallhatja meg a korai jelzőrendszereket. Tehát ez, ilyen kérdések merülnek fel. Meg kell néznünk, hogy a helyi szintű fellépés hogyan tudja megváltoztatni a jövőt. A kérdés az, hogy lehetséges-e a helyi szinten változtatni. Valamint nagyon sokan azt mondják, hogy igen. Tehát ez az egyik nagyon fontos kérdés, amely amelyet fel kell vetni ahhoz, hogy tudjuk, hogy 30 év múlva milyen lesz a világunk. 2015 Remélem 2045 is ilyen jövőkép lesz majd, de erről nem nekem kell döltenem. Köszönöm a figyelmet. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, Wallström asszony, nagyon értékeljük, amit az ENSZ tesz a kormányok önök segítendő. A konzultációk a 2015 utáni keretprogramra nagyon fontos. Köszönöm, hogy eljött hozzánk és akkor most a szó a kollégáinké. G. Michelé. Nagyon szépen köszönöm elnök asszony a szót, és köszönöm a biztos asszonynak, és Wallström fő megbízott asszonynak, hogy eljöttek hozzánk a fejlesztési bizottságba. Ez egy nagy lehetőség, hogy megvitassuk, hogy a bizottság, a parlament és az ENSZ együttesen hogyan próbálják megakadályozni a katasztrofákat, és azt hiszem, hogy nagyon fontos az együttműködés az unió intézményei között is. Az Európai Parlament nagyon figyel erre, és a jövő hónapban lesz ezzel kapcsolatban egy jelentés. A kérdés az, hogy mi legyen a prioritás. Mondják el nekünk, hogy hogy határozzuk meg ennek a prioritásait. A cél, hogy ugye nagyon fontos megtakarításokat lehet elérni akkor, hogyha odafigyelünk, és prioritásokat határozunk meg a következő évek programraira. Természetesen jelentős a pénzügyi konszolidáció, hiszen sokkal több erőforrásra van szükség hogy hatékonyan tudjuk az elhasználni gazdaságosan. Hallottunk Kínáról, Wallström asszonytól, és 3,5 milliárd amerikai dollárt fe, fektettek be 90 az elmúlt időszakban, és ez, azután még tovább nőtt ez a befektetés, ez a, és hát ez rendkívül fontos, ugyanis 9 milliárdot sikerült megtakarítani 3 milliárd befektetésével, és az, ami jó, a, az, hogy ez megelőző, proaktív tevékenység, és nem pedig valami olyasmi, hogy mindig csak reagálunk valamire. Úgyhogy minden hosszú menet az első lépéssel kezdődik. A jelenleg megjelent bizottsági akciós cselekvési tervvel kapcsolatban 2013 és 20 között. Fontos, hogy a prioritásokat megvalósítsuk, és már történt megfelelő előrelépés a célok elérése érdekében, az uniónak és a tagállamoknak jobban kell koordinálniuk a fejlesztési segélyeket és a humanitárius akciókat, és nagyon fontosak ezek a stratégiák, mert ezek igazi hatással vannak a közösségekre. Ha jobb a koordináció a donorok, a donor államok között, az meghatározó fontosságú ugyanis csak pénzpocsékolásról beszélhetünk, hogyha nem jó az együttműködés, és ez pont éppen a, restrikciók, a megszorítások idején, ezt nem engedhetjük meg magunknak. Úgyhogy nem lehet visszaélni a, a pénz, a források felhasználásával, a donorok, a donorállomáknak, az adományozó államoknak, ezt mindenképpen látniuk kell hosszú távú perspektívát kell kidolgozni, mint már hallottuk. Itt eh, nem csak arról van szó, hogy most konszolidálunk, hanem eh, figyelni kell a eh, fejlesztésre hosszú távon is. A modern globalizált világban, ahol minden mindennel kapcsolatban áll, nagyon fontos a, a katasztrófák megelőzése 2011-ben Tajföldön nagyon nagy mértékben csökkent a termelés 0,5%-kal, és ez jelentős, és más területekre is kihatással van az együttműködés révén, Úgyhogy az intézményeknek, kormányoknak, civil szervezeteknek, helyi szervezeteknek együttesen kell ezeket a kockázatokat kezelniük. És ez csak akkor sikerül, hogyha olyan tényezőket is figyelembe veszünk, hogy melyek azok, amik még sebezhetőbbé teszik az embereket, a szegénység, a rossz tervezés, ilyenekkel mind-mind foglalkozni kell az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek elő, elő tudnak sikereket elérni, és, de azért mégiscsak a nemzeti kormányoknak az elsődleges felelőssége a biztonság biztosítása a polgáraik számára és őket is támogatni kell ebben és ez javítja az együttműködést. végül pedig elnök asszony nagyon fontos, hogy a 2015-ös utáni időszakra is figyeljünk. Meg kell jegyezni, hogy 15-ben lejár ez a program, addig sikerül valószínűleg haladást elérni, de lényeges, hogy ez, mint, mint fősodor, tovább haladjon, és így aztán mindannyian együtt kell, hogy ezen dolgozzunk, akik itt vagyunk a közös csónakban, az intézményeknek és az ENSZ-nek. Ez egy nagyon fontos találkozó, mert így tudunk lendületet adni ennek a folyamatnak, és az elkövetkező hetekben lesz lehetőség további eszme cserére a képviselők és a tisztviselők között. Minden politikai agenda az, az akkor ér valamit, ha betartják. Tehát nagyon fontos a kockázat ö, csökkentés, a diárár, a veszélyek ö, csökkentése és a helyreállítás. Köszönöm szépen! Én is köszönöm, Mitchell úr. Októberben biztos, hogy nagyon érdekes lesz a vita az ön jelentéséről, és most Bergman úr kapja meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, kicsit kellemetlen, ugyanis Gerhard már mindent elmondott, köszönöm neki. Biztos asszony, Valszorm asszony, köszönöm, hogy eljöttek Fontos, hogy elmondták nekünk ezeket az információkat, nyomatékosan felhívva a figyelmet a legfontosabb kérdésekre. Egy kérdésem lenne Georgiával biztos asszonyhoz az éves mérleggel kapcsolatban gondolják, hogy a, ezzel a költségvetéssel tudnak dolgozni, amit előirányoztak. Tehát hogyan néz ez ki jelenleg? Úgy gondolja, hogy hogy az elmúlt években arra kényszerül majd, hogy minden évben a kormányokhoz forduljon, mert nincs megfelelően következetes költségvetés. A második kérdésem Wallström asszonyhoz. Röviden szólt már erről, az az, hogy a legérzékenyebb csoportok mindig azok, akik a, akiket ugye a katasztrófák a legerősebben érintenek a katasztrófák során. Itt nem csak a különböző olyanokra gondolok, akik szegények, vagy akik különböző fogyatékkal élnek, hanem például akár a romákra Romániában. Nem tudom, hogy elégedette azzal, hogy az ön szervezete hogyan kezeli ezeket a kérdéseket, és az utolsó kérdésem Wallström asszonyhoz, ha megnézem az ENSZ-t, és Tudom, hogy ott nagyon komoly know-how szakismeret halmozódott fel ezekben az ügynökségekben. Nagyon kül- sok különböző osztály foglalkozik ilyen kérdésekkel az ENSZ-ben, a katasztrófával, a kockázatcsökkentéssel. Tehát az az érzésem, hogy az egyik kockázatot azonban nem sikerült megsemmisteni mégpedig az, hogy túl sok olyan szervezet és osztály van, ami ugyanazzal foglalkozik. Mit tehet ez ellen az ENSZ? Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm én is az elhangzottakat. Van néhány kérdés, ami mindig figyelmet kelt, de most nézzük meg a gazdasági veszteségeket a gazdasági katasztrófa során. A károk azok többek, mint az egyfőre jutó GDP. Ezek nagyon komoly károk, különösen a szigetállamok esetében fontos ez, és ott nagyon fontos a koherencia biztosítása a többi tagállammal, különösen katasztrófák esetén. És hát figyelemmel ksérik ezt a nemzeti struktúrákba történő befektetéseknél, vagy a regionális struktúrákba történő befektetéseknél, hogy a saját erőnket növeljük. Egy kérdésem lenne, mégpedig az, hogy milyen prioritásokat tudunk felsorolni a természeti katasztrófák csökkentése érdekében, vagy csökkentésére, hogyan tudjuk csökkenteni a kockázatot. Ez két vitával függ össze. Először is ugye a fenntartható fejlődés, ez Folyamatosan folyik ez a vita a legkülönbözőbb területeken, a másik pedig, ahogy Mitchell úr is elmondta, New Yorkban jövő héten megkezdődik a milleniumi célokkal kapcsolatos ülés. Ez is egy lehetőség arra, hogy az Unió cselekedjen és uniszónó egyhangon szóljon. Ezek a nemzetközi jogalkotói keretek, ezek erősebb kellenek, hogy legyenek, erősíteni kell őket. Köszönöm szépen, és most pedig megadom a szót a biztos asszonynak. Nagyon szépen köszönöm, Michel úr. Nagyon nagyra értékelem, hogy azt kívánja, hogy legyen egy kulcsfontosságú terület, amire fókuszálunk, ugyanis itt, itt nagyon sok prioritásról van szó, a kérdés az, hogy mit teszünk előre. Én hiszek abban, hogy az ön által meghatározott fókusz kell, hogy érvényes legyen, tehát a legsérülékenyebb országok. És amit mi tenni tudunk annak érdekében, hogy célirányosan odafigyeljünk ezekre az országokra, ezt Börman úr is említette, az áldozatoknak a 80%-a az a 20% a legsérülékenyebb emberek közül kerül ki, akik összesen 20 százalékot képviselnek. Nincs hozzáférésük, nincs, nem jutnak hozzá a, a, a hatalomhoz. De ha megnézik, hogy bizonyos országok 30 valahány 45%-át ott történik a legnagyobb emberveszteség és gazdasági kár. Tehát ez is mutatja, hogy milyen fontos az együttműködés a humanitárius segtségnyújtásban Ugyanis ezeket a legsérülékenyebb országokat segíteni kell, és a legsérülékenyebbeket, a legsérülékenyebb embereket van valami, ami nagyon befolyásolja az én gondolkodásmódomat a prioritásokról való gondolkodásban. A történet a következő, a szomáli Etiópia, tehát az etiópiai szomáli területen 60 évre visszamenőleg gyűjtöttek adatokat arról, ez nomád terület, tehát hogy hogyan, milyen állatállomány található ezen a területen és hogy hogyan oszlik meg ez az állatállomány a különböző csoportok között, és akkor látni lehet, hogy a 70 éves, 70-es évekig mi történt meg utána, a 70-es évek közepéig, meg utána, ugye az éghajlatváltozás akkor indult és először az állatállomány összetétele drámaian megváltozott, 40 százalék korábban szarvasmarha volt, és ez gyakorlatilag megszűnt, és a kecske és a teve kerültek előtérbe. Szemlátomást nagyon különböző táplálékforrások ezek, mint a szarvasmarha. Azért, mert a fű az most már csak erre alkalmas a kecskéket tudja csak eltartani, meg a tevéket. A másik pedig, hogy ennek az állománynak a tulajdonosai is megváltoztak a gazdagok irányába. Az első 30 évben nagyjából egyenlően oszlott meg a nagyon szegények, a közép jövedelműek és a magas jövedelműek között. Nekik egy kicsit több volt, de azért volt egy, hogy mondjam, egy, egy viszonylag szelít görbe. Az elmúlt 30 évben az a változás történt, hogy a szegényeknek semmiük nincs, a középrétegnek egy kevés, és azután a leggazdagabbak pedig nagyon gazdagok lettek a teve és a kecske állományjal. Tehát ezt a kérdést nagyon komolyan kell venni, hogy az egyensúly és az egyenlőség meglegyen, tehát hogy a kockázatoknál is ez biztosított legyen, és ugye a legszé, ugye 20% a leg sérülékenyebb, és itt történik a legtöbb kár, katasztrófa. És nekünk a közösségeknek segíteni kell abban, hogy jobban hozzáigazítsák a munkájukat ahhoz, hogy legyen nagyobb az esély a jó táplálkozásra, például a tej is biztosított legyen az egyetlen dolog, amit a legsérülékenyebb, a legsérülékenyebb országokban sokkal ö, könnyebben kaphatnának, mert szabad, az az anyatej, de nincs. Miért? Azért, mert a ö, szociális szokások ö, korábbról még mindig megvannak, és mi a különböző egészségügyi szolgáltatásokat segítjük, lányokat, fiatal nőket támogatjuk, oktatjuk, hogy milyen megoldások vannak. Tehát az emberek nem egyenlőek, a katasztrófák nem egyenlően bánnak az emberekkel, van, aki sokkal sérülékenyebb, mint a másik, nekünk meg kötelezettségünk, hogy segítsünk a megfelelő bizalom, illetve egyensúly kiépítésében. És teljesen egyetértek azzal, hogy nagyon fontos a kockázat csökkentés a gazdasági fejlődés szempontjából is. Ugye az egy euró az négy hét ö, ö, év visszaesést okozhat, ha elveszik. De hát most az ENSZ-ben nagyon komoly előrelépés történik, és a legsérülékenyebb csoportokkal kapcsolatban a több éves pénzügyi tervvel kapcsolatban sikerült növelni a humanitárius segítségre fordítható összeget. Itt van egy sürgősségi tartalék, meg a lehetőség arra, hogy sikerüljön ezt a pénzt használni a következő évben, ha nem használtuk fel az egész összeget az elmúlt évben. Nagyon remélem, hogy a végső megállapodás során meg lesz az a pénz, amit kértünk, és hiszek abban, hogy nagyon fontos erre a vitára, hogy biztosított legyen a rugalmasság, meg legyen ez a 350 millió. Tavaly 850 millióval indultunk, és végül az év végén 1,3 milliárdot költöttünk tehát 350 nel 250-nel több, plusz még a tartalék, és még ö, ö, jött pénz a többi programból is. Ebben az évben 850-nel indulunk, azután a tartalék az elfogyott, de még mindig keresünk további pénzeket. Csak egyedül Szíria 850 milliót kapott a bizottságtól mostanáig. Tehát ennek a sürgősségi tartaléknak a rugalmassága meghatározó fontos, és az MFF-en keresztül és azon kívül is van még lehetőség. Most 280-nal rendelkezünk, és ez is, ha ez 50-nel nőne, már az is sokat segítene. Erre azért megpróbáljuk majd. Megpróbáljuk, igen, kérem. Erre az évre a ö, kritikus kérdés a ö, fizetési ö, kötelezettségvállalások, ami a humanitárius segítséget illeti. Esetében az nem megoldás, hogy adunk az indiai éhező embereknek egy cseket, ott készpénzre van szükség. És nagyon fontos a milléniumi fejlesztési célok vonatkozásában is ugyanez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, a külön megbízottnak adok szót. Köszönöm. Az imént Szíriáról beszéltünk, hát Szíria egyértelműen mutatja, hogy mi itt a dilemma. Nem lehet egyszerre elvégezni két feladatot, először is megbirkozni a katasztrófákkal, a, az árvízzel, ugyanakkor egy nagyon komoly humanitárius katasztrófával is, amelyet teljesen más okok alakítottak ki. Tehát ez egy olyan munkacsoport, ahol már nem katasztrófáról, hanem katasztrófákról kell beszélnünk, és ez egy olyan történelmi dilemma, ami mindig is fennállt. Hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy azok a források, amelyek olyan országokba kerülnek, ahol folyamatosan katasztrófa vagy katasztrófák vannak, természeti katasztrófák, mondjuk egy ciklon vagy egy árvíz, ezek az országok nagyon kis százalékát kapják a humanitárius segítségnyújtásnak. Tehát a valódi és kitartó helyreállítás csak azzal az integrált megközelítéssel valósítható meg, ami a fejlesztési támogatást is magába foglalja. Ez tehát az a dilemma, amit mindenképpen szem előtt kell tartanunk. Talán a jogalkotásnak, a jogszabálynak arra is koncentrálnia kellene, hogy a helyreállítás, a széles értelemben vett helyreállítás hogyan kellene, hogy működjön, és ez hogyan tudja a különböző ágazatokat összefogni, a finanszírozást, a fejlesztést, a környezetvédelmet. És hogy a közös tervezés, illetve a közös monitoring hogyan tudna megvalósulni, hogy lássuk, hogy ezek az ágazatok hogyan befolyásolják egymást. Ez minden kormánynak, illetve a nemzetközi szervezetnek a dilemmája. A donorok vagy adakozók munkájának összehangolása, hát nézzük meg, hogy a katasztrófa veszélyének csökkentésének kapcsán eddig milyen eredményt értünk el, és hogyan szeretnénk a következő tervezési időszakban, tehát 2015 után eljárni. Mindenki nézze meg a saját beruházását, hogy ez megfelelő volt, elégedett ezzel, vagy sem. Azt hiszem, hogy az eredmény így jobb lesz, mint maguk a száraz a statisztikák, de egy valóban átfogó monitoring nincsen, nincsenek OECD-s mutatók, úgyhogy szerintem a monitoringot ebből a szempontból sokkal jobbá kellene tenni. A szúp rövidítéssel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy ha ez csak egyetlen ügynökséghez tartozna, akkor azt mondhatnám, hogy az emberi jogok olyan jogok, amelyek mindenkit megilletnek, tehát mindenkinek kötelezettsége az, hogy elgondolkozzon azon, hogy az emberi jogokat hogyan védi és hogyan valósítja meg, az egészségügyi ágazattal, az élelmezési ágazattal, a környezetvédőkkel együtt kell megnéznünk ezt a problémát és ez meg is fog történni, ez nem merő optimizmus. Az ENSZ egyébként, tehát a nagy ENSZ, minden egyes program és alap és ügynökség megegyezett egy átfogó katasztrófa veszély csökkentési és helyreállítási stratégiában. Tehát létrejött egy ilyen közös dokumentum, ahol meg lehet nézni, hogy az ENSZ hogyan dolgozik országokra lebontva, a kormányok szintjén. Itt ez most nem rövidítésekről szól, hanem ez egy olyan kezdeményezés, amivel egységesebb lesz az ENSZ, és minden egyes egy ügynökséget bevon, valamint elszámoltathatóvá is tesz. És akkor 2015-ig mindenki végzi a munkáját, és amennyiben szükség van felülvizsgálatra, akkor ezt is el fogják végezni, és ezt az ENSZ legmagasabb szinten is elfogadta. A tagállamok ugye folyamatosan mondják, hogy miért nem jobb a koordináció, miért akar mindent az ENSZ csinálni? Hát ezek nagyon kemény kérdések. Sokszor nem egyértelmű a megfogalmazás, nem egyértelmű, hogy az ágazati oldal megfelelő felelősséget kap-e, és hát ugye itt vannak ezek a fantasztikusan megfogalmazott szövegek, de hát ezek nem mindig egyértelműek. És ha megnézzük a finanszírozási gazdasági vonalat, akkor azt látjuk, hogy a katasztrófa veszélyének csökkentésében nincsen egy felelős ügynökség. Itt vannak a multilaterális intézmények, különböző finanszírozási intézmények, a fejlesztési bankok, tehát itt nagyon sok szereplő van. Hát ha a koherencia javulna, az jó lenne, nem csak Európában, hanem mindenhol máshol is regionális szinten a regionális szint nagyon komoly szerepet kellene, hogy vállalja, mind politikai, mind végrehajtási szempontból, hogy ez a koherencia, ez az együttműködés az országok között, illetve az országok és az ENSZ között hatékonyabb legyen. Ez olyan célkitűzés, amit az ENSZ-nek ki kellene tűznie maga elé, hogy legyen egy olyan támogatási keret, ami javítja a tagállamok együttműködését, hiszen tulajdonképpen a beruházások innen érkeznek. Kérünk szépen mikrofont az elnök asszonynak. Elnök asszony, köszönöm a szót, csak kettő percet kérnék. Először is egy kis kiegészítő információt szeretnék kérni. Ez az információ arra vonatkozik, hogy itt a parlamentben nagyon hosszú, nagyon hosszú viták után elfogadtunk egy szöveget, tehát megállapodás született végre a éves pénzügyi kerettel kapcsolatban 2014-2020-as időszakra nézve. És most pedig szakbizottságonként vizsgáljuk, hogy ez mégis milyen kihatással jár és azt látjuk, hogy ugyanazok, akik megegyezése jutottak a több éves pénzügyi keretnél, most szakbizottsági szinten mégsem tudnak megállapodni. Tehát van ez a globális megállapodás, és utána mégsem tudjuk elfogadni, hogy ez milyen hatással van a mi saját szakbizottságunkra és a szakbizottságunk illetékességeire. Megszületett tehát ez a megállapodás, mint mondtam. Ennek nagyon sokan örülnek, szerintem ez egyenesen szégyen teljes. Én egyáltalán nem értek ezzel egyet, nem is szavaztam ezt meg. De hát hogy lehet kevesebb pénz, hogyha folyamatosan több a tagország, több a probléma, és több az elintézni való? Úgyhogy szerintem egy szégyen ez az új többéves pénzügyi keret, én mondom, erre nem is szavaztam. Úgyhogy gondolom, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy ki kellene jelölnünk azokat az ágazatokat, ahol egyszerűen nem lehet visszalépés. és ennek az új pénzügyi tervnek a következményeit sok szempontból egyáltalán nem tudjuk elfogadni. És a mai vita is azt mutatja, hogy megvannak ugye a felelősségi köreink, megvannak a feladataink. Ezeket szeretnénk is végrehajtani, szeretnénk tartani magunkat a kötelezettségekhez, de azok a pénzügyi források, amiket erre kapunk, azok elégtelenek. Én is szeretnék egy rövid kérdést feltenni a biztos asszonynak és a főképviselőnek is. A DRR, illetve a helyreállítás tekintetében miért kell ezek között különbséget tenni, vagy ezeket ikrekként kell kezelni, és ezek mindig egymás mellett járnak, ezt szeretném egy kicsit pontosítani. Először én válaszolok, mondja a biztos asszony, utána majd gondolom, hogy Margaréta is válaszol. Mi most már elég magas szintű szinergiát látunk a kettő között. Vannak olyanok, akik inkább a helyreállításban bíznak, vannak, akik inkább a DRR zászlaja mögé állnak. Én úgy gondolom egyébként, hogy a DRR az azért tovább mutat a katasztrófa veszélyeinek csökkentésén. És sokszor egyébként ugyanarra a dologra más és más terminológiát használunk. A helyreállítás volt egy olyan szakkifejezés, amikor a nagyon kiszolgáltatott népességcsoportokról vagy országokról beszéltünk. Itt nem csak a kockázatok kezeléséről van szó a helyreállítás alatt. Mondtam egy példát az imént az anyatejre vonatkozólag, hogyha segítünk azokon a fiatal anyákon, akik alultápláltak, és ezért nem tudják megfelelőképpen szoptatni a gyermeküket, tehát hogyha segítünk ezeknek a nőknek, akkor ők megfelelőképpen tudják táplálni a gyermeküket, és akkor ez egyfajta egészségügyi segítségnyújtás, talán klasszikus értelemben véve nem katasztrófa veszélyének csökkentése, de a helyreállítás kategóriájába mégiscsak beletartozik. Úgyhogy szerintem azt kell megnéznünk azon túl, hogy hogy hívjuk a beavatkozást, hogy ennek mi az értelme, mi az eredménye. De Mitchell úr azért rátapintott a lényegre, fontos lenne, hogy legyen közös filozófiánk, egy határokon átnyúló közös filozófiánk, ahelyett, hogy művi módon szétválasztanánk ezeket a különböző feladatköröket. És nagyon érdekel, hogy Margaréta mit fog válaszolni erre a kérdésre. Köszönöm szépen. A HFA, a Hiogo tulajdonképpen egy olyan rövidítés, amiben benne foglaltatik a resilience, vagyis a helyreállítás, ami azt jelenti, hogy képes felépülni és újraépíteni magát egy adott közösség. Clinton külön megbizotja és megállapította, hogy a recover az újjá eh, épít, az tulajdonképpen nem elég, hanem oda kellene elérnünk, hogy az új állapot jobb legyen, mint a régi, tehát hogy tovább is fejlődjön, nem csak recovery, nem csak helyreállítás, hanem jobb is legyen, mint az eredeti állapot volt. Tehát a DRR a katasztrófa veszélyének csökkentése kapcsolatban áll a helyreállítással, vagy azzal, hogy a helyzetet még inkább javtsuk. de azt hiszem, hogy itt tulajdonképpen ugyanarra gondolunk, csak a terminológia nem mindig ugyanaz. Mi az ISDR terminológiából indulunk ki, amit 2005 után indítottunk el, amikor a Hiogó keretet megalkottuk, de úgy tűnik, hogy ezt az adatbázist nem sokan használják. Ezt az adatbázis egyébként 2015-ben felül fogják majd vizsgálni, és reméljük, hogy meg tudjuk majd valósítani a tényleg tény alapú megközelítést. És akkor reméljük, hogy a terminológia is letisztul majd, és természetesen mindenek megvan az oka, a resilience, vagy ellenálló képesség. Ez azt jelenti, hogy az emberiség tulajdonképpen azért képes arra, hogy túlélje a lehető legszörnyűbb sok hatásokat is. Én úgy gondolom, hogy a resilience, az ellenálló képesség egy szélesebb körű fogalom, és ezen belül a DRR, a katasztrófa veszélyének csökkentése egy eszköz, ami ugyan ehhez a célkitűzéshez vezet el. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Sajnálatos módon le kell zárnom ezt a vitát, mert lejárt az időn. Köszönöm a gyümölcsöző vitát. Köszönöm szépen a szakbizottságunk nevében mind a két meghívottnak, hogy megjelent. Uh, Kedves kollégák, mindenki foglaljon helyet. I'm sorry, but it's always like this. Uh, uh, uh, Kedves kollégák, aki beszélgetni kíván, azt tegye meg a folyosón, és akkor mi pedig itt csendben tudjuk folytatni a vitánkat. Nagy öröm számomra, hogy Kazin asszonyt üdvözöletem körünkben, aki az élelmezési világprogram ügyvezető igazgatója. So, as I said, it's my great pleasure to welcome Ms. Tehát még egyszer szeretném Kazin asszonyt, az Élelmezési Világprogram ügyvezető igazgatóját üdvözölni. Üdvözlöm asszonyom, nagyon örülünk, hogy eljött hozzánk a mai napon. Ez is mutatja, hogy milyen remek együttműködésben dolgozik a VFP és az Európai Parlament. Igazából már hagyománya van annak, hogy a VFP ügyvezető igazgatója ellátogat hozzánk, az ön elődje, sőt elődjei is itt voltak. Kozin azt mondja, a mandátumát a VFP ügyvezető igazgatójaként másfél évvel ezelőtt kezdte meg, és most már 25 éves tapasztalat áll a VFP mögött az éhezés és az alultápláltság elleni harcban, a munka csapat elkötelezetten dolgozik az ellenálló képesség növelésében, és a fenntartható országos szintű mezőgazdasági politikák elősegítésében. Ezek a témák mind nagyon fontosak a szakbizottságunk számára. Az élelmezési világprogram szeretné megváltoztatni a támogatási lehetőséget, a pénzben és voucherben nyújtott támogatásokat, illetve a természetben nyújtott támogatásokat, hogy mindenki számára eljuthassanak ezek a segítségek, és ezek is a VFP új stratégiájának részei, és reméljük, hogy erről az új megközelítésről többet is hallhatunk majd. Az öné a szó. Ladies and gentlemen, members of... Hölgyeim és uraim, tisztelt szakbizottsági tagok! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a mai napon, és az önök szakbizottságával vitát folytathatok. Először is szeretném elmondani azt, hogy nagyon fontos számunkra a DEVE szakbizottság munkája. Önök nagyon sokat segítenek abban, hogy az élelmezés és az élelmezés biztonsága az EU-ban mindig napirenden maradjon, de nem csak az EU-ban, hanem mindenhol a világon. Nagyon sokan éheznek a világon, és ők mind köszönetet mondanak önöknek ezért. Azért, mert az önök politikai akarata teszi lehetővé, hogy az élelmezési segély valóban eljusson a rászorulókhoz. Az Élelmezési Világprogram ügyvezető igazgatójaként szólok most önökhöz. Gondolom nagyon sokan tudják önök közül, hogy több mint 100 millió nőnek, gyermeknek és férfinek adtunk élelmezési segítségnyújtást 80 országban. A VFP rövid távú és hosszú távú segítségnyújtást is szeretne eljuttatni a rászorulóknak. Szeretnénk megerősíteni a közösségeket és megerősíteni a nemzeti élelmiszerellátási rendszereket. A VFP természetesen nem egyedül végzi ezt a munkát, együttműködünk nagyon sok érdekelt félel, akik először is segítenek feltárni az igényeket. Civil szervezetekkel dolgozunk együtt, és az imént meghallgatva a biztos asszony hozzászólását, ő is biztosított minket arról, hogy a VFP és a parlament együttműködését szorosabbra kell fűzni, illetve az egyéb ENSZ ügynökségekkel való együttműködést is. Tehát a nemzetközi közösségnek együtt kell fellépnie, és még ennél is fontosabb az, hogy a kormányokkal együttműködésben uh, dolgozunk, hogy ők a saját polgáraiknak megfelelő élelmezési biztonságot tudjanak nyújtani. És azért dolgozunk így, mert a közös felajánlások, és az, hogy mindenki rendkívül bőkezűen és nyitottan segítséget nyújt, ez valóban összeadódik. A VFP humanitárius tevékenysége nagyon fontos része a munkánknak, és rendkívül összetett munkaköröket kell most ellátnunk a katasztrófakezelés területén. Három millió belső menekültnek nyújtunk segítséget, és további 1,2 millió szíriainak, akik elhagyták Szíriát, és a szomszédos országokban menekültek. A megjegyzésemet egyébként most inkább fejlesztési aspektusokra szeretném koncentrálni a VFP programján belül. Szeretnék rámutatni arra, hogy rendkívül fontos az, hogy több, vagy jobban segítsük az ellenálló képesség építésében a leginkább rászorulókat, mert ez az egyetlen módja annak, hogy fenntartható módon élelmiszerbiztonságot tudjunk garantálni. Hogyha valóban szeretnénk elérni azt, hogy senki se éhezzen a Földön. Itt közösen megvizsgálhatjuk azt, hogy a különböző szervezeteknek, többek között a VFP-nek hogyan kell a szegényeknek és az éhezőknek segítséget nyújtani az ellenálló képességük növelésében, hogy a nemzeti kormányok és intézmények kapacitását növelni tudjuk, hogy a megfelelő védelmi hálókat ki tudják alakítani a kormányok. Aztán arról is beszélünk majd, hogy a VFP hogyan tud maximálisan kihasználni minden egyes segítségnyújtást, a programokat hogyan tudjuk a leghatékonyabbá tenni és bár kevés időnk van, de azért arra fogom majd kérni önöket, hogy egy kicsit gondolkozzanak el azon, hogy a humanitárius segítségnyújtás csökkenése milyen módon fogja kockáztatni azt, hogy egy jövőbeli katasztrófában emberi életeket tudjunk megmenteni. Hiszen látjuk azt, hogy milyen sűrűn következnek be ezek a katasztrófák. Az elmúlt évben dolgoztuk ki ezt a Senki se éhezzen programot, és ennek a programnak természetesen az lenne a lényege, hogy még a mostani emberöltön belül senki se, senkinek se kelljen éheznie. és a parlament elnöke Schulz úr is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Úgyhogy reméljük, hogy a parlament is segít majd minket a senki se éhezzen célkitűzés végrehajtásában. A milleniumi fejlesztési célok elindítása óta nagyon sok előrelépés történt az éhezés felszámolásában, és ez is közelebb visz minket a senki se éhezzen célkitűzéshez. 2015-ben az MDG felülvizsgálatakor rendkívül fontos lesz, hogy akkor is megtartsuk majd ezt a célkitűzést az élelmezési biztonság tekintetében. A közvélemény támogatását sem veszíthetjük el, ha már ilyen komoly figyelemfelkeltés történt. Schulz elnök úr is elmondta, hogy külön beszélni fog majd ő és a fejlesztési szakbizottsággal, hogy ezek a célkitűzések megmaradjanak és megfelelő támogatást kapjanak. Tehát nagyon fontos lépéseket már megtettünk az élelmezési biztonság érdekében. Nemzetközi erőfeszítések történtek. Tudom, hogy David Barrow is itt volt ebben a szakbizottságban, és ő is beszélt már ezekről az élelmezési célkitűzésekről és az MDG utáni időszakról. Ez egy olyan összefogás egyébként a kormányok és a civil társadalom között, amelyek segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az a 165 millió gyermek, aki krónikus alultápláltságban szenved, egészségesebben élhessen. Elfogadásra került egy élelmezési egyezmény, amelyben szintén segítséget nyújtott az Európai Unió, és ezzel tovább léphetünk. A tudomány és a technológia hozzásegít minket ahhoz, hogy jobban megértsük a problémát, és hogy új eszközöket dolgozzunk ki, és hogy a potenciálunkat növelni tudjuk és mint említettem, a leginkább rászorulók ellenálló képességét kell növelnünk, és ezzel valóban megváltoztatjuk az életüket. Mindezzel a potenciállal, mindezekkel a lehetőségekkel is sajnos még fennmarad az alultápláltság. Nézzük például Jement, Szánából a szaudi határig keresztül utaztam tulajdonképpen Jement, 10 millió jemeni éhezik. A 2012-es élelmezési jelentésben 4,2 millió alultáplált és 5,2 súlyosan, millió súlyosan alultáplált szeméről számoltunk be Jemenből, és sajnos nagyon sok gyermek is krónikusan alultáplált. A legkomolyabb erőfeszítéseink ellenére sem fog megváltozni a helyzet, hogyha ugyanazokat a humanitárius eszközöket használjuk csak, amiket eddig is használtunk tehát természetesen a sürgősségi segélyt meg kell adni Jemennek, de ezen kívül, vagy ezen túl az ENSZ csapatának azon is gondolkodnia kell, hogy a helyi népesség ellenálló képességét hogyan tudjuk növelni, és hogyan tudjuk őket segíteni abban, hogy ellessek magukat élelmiszerrel. Az FAO-val közösen egy jemeni és a jemeni mezőgazdasági minisztériummal próbálunk egy értékláncot kialakítani a mezőgazdaság területén a leginkább rászorulók számára. Különösen levonjuk a tanulságot a korábbi programokból, a különböző jemeni mezőgazdasági programokból. Ezen kívül az UNICEF-fel is együttműködünk, a WHO és az érintett minisztérium különböző oktatási programokat indít, és az anyákat és a gyerekeket próbálják így elérni, és így támogatni a jobb táplálkozási szokások kialakulását, hiszen a kulturális szokások is nagyban befolyásolják azt, hogy hogyan tudunk a jemeni élelmezési helyzetre hatni. Ezen kívül elfogadható táplálkozási kiegészítő eszközökre van szükség, amelyel a gyerekek számára a táplálkozási szinten tudunk javítani. Tudjuk, hogy ezek a válaszok, hiszen hogyha valahol éhezés van, ott bizonytalanság van. És ahol alultápláltság van, ott alulfejlettség van, és ahol élelmezési bizonytalanság van és alultápláltság, ott nem lehet biztonság. Tehát Jemenben a politikai helyzetet nem lehet stabilizálni, hogyha nem foglalkozunk ezen kérdésekkel. De mi ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha nem csak ígérünk, hanem lépünk is. És mind közép, mind hosszú távú kihatásokkal is foglalkoznunk kell. Az ellenálló képességre épülő megközelítés ezt lehetővé teszi. Az EU ellenálló képesség stratégiája nagyon jól van meghatározva, és kimutatja, hogy az önök szakbizottságának mennyire fontos világszintű vezető szerepe van ezen a területen. Ugyanakkor a valóság az, hogy megfogalmaztuk az üzenetet, de az ellenálló képességnek intézményes és hosszú távú pénzügyi beruházásra van szüksége. Arról beszélünk, hogy mire van szükség, közben nem folyik be erre a pénz csak szép szavakat hallunk. A VFP saját munkája és megközelítése és nagyban megfelel annak a kötelezettségvállalásnak, amiről az önök szakbizottsága beszél, de nagyon gyakran még az EU-tól sem kapunk támogatást az ilyen jellegű munkánkhoz. mi megerősítjük azt, hogy készen állunk arra, hogy az EU-val együttműködjünk mind nemzeti, mind regionális kezdeményezésekben. Minden évben a WFP nagyon szorosan együttműködik a nemzeti kormányokkal és a partnerekkel, hogy ilyen ellenálló képességi közösségeket éptsünk ki. Mi azt kérjük, hogy az EU a jövőben is folyamatosan támogassa pénzügyileg az ilyen jellegű munkánkat. Kiváló példáink vannak, ahol a WFP a mandátumán belül a saját eszközeivel kiépítette az ellenálló képességet. Például Kenyában 2011-ben az otani közösségek jobban tudtak az asszály ellen küzdeni az VFP élelmezés segélyi programjának köszönhetően. Különböző vízellátási eszközöket alakítottak ki, és így a mezőgazdasági földeket, a termőföldeket tudták megvédeni, meg tudták védeni az állatállományt, és megfelelő túlélési stratégiát tudtak kialakítani, és megvédték az ottani terményeket. Most kevésbé függenek már a külső segítségtől, és pontosan ez a célunk. Nagyon sok hasonló Turkenhez, kenyai példához hasonló példát tudnék még felhozni. Tavaly több mint 300 ezer hektárnyi termőföldet sikerült megvédeni. Nos, ez valóban előrelépés, és ehhez a WFP hozzájárul az egész világon mindenhol. A világon mindenhol különböző nemzeti kormányokat támogatunk, és az ellenálló képesség és a katasztrófa kockázat csökkentés stratégia kiépítésében segítettünk 65 ezer alkalmazottnak létrehoztunk és javítunk 59 korai jelzőrendszer kialakításában a 87 országból, ahol jelen vagyunk. Ennek a munkának hosszú távú kihatása van. És reklámként elmondhatom, hogy itt a parlamentben van most egy fényképkiállítás pont a terem előtt, és ott még több példát láthatnak arra vonatkozóan, hogy az önök szakbizottsága mi beruházott be, amikor a VFP-t támogatja abban, hogy az ilyen kérdésekben előre tudjunk lépni. Nos, nagyon szertelgazó eszköztárral rendelkezünk a VFP-nél, nem csak élelmiszer segéllyel foglalkozunk a tudományos és technológiai előrelépéseket is felhasználjuk abban, hogy maximalizáljuk az élelmiszersegély hatását, és egyre javítunk a megerősített táplálékok hatékonyságán. És felismerjük azt, hogy nem elég az embereknek táplálékot nyújtani. A fő cél az, hogy táplálóbb élelmiszert tudjunk rendelkezésre állítani hiszen a legink, legkiszolgáltatottabb népességcsoportok nem jutnak hozzá az ilyen jellegű élelmiszerhez, és a célunk az, hogy őket is hozzájuttassuk ehhez. És ebben sikerül előrelépnünk. Tavaly 12,6 milliónyi gyerek kapott e, ilyen jellegű e, élelmiszer segélyt, ahol a mikrotáplálékok aránya is megfelelő volt, és pont az első ezer nap során kapták meg ezen a kisgyerekek ezt a segélyt, és természetesen az anyákkal is foglalkozunk, hiszen hogyha az anyák egészségén nem sikerül javítani, akkor az első ezer napos ciklusból az első kilenc hónapot kihagyjuk, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy pont ez az első ezer nap, ami a legfontosabb abban, hogy megfelelő legyen a gyerek fizikai és mentális fejlődése. De nem elég csak az alultápláltsággal foglalkozni. Biztosítanunk kell azt, hogy ezen beruházások létre ö, fenntartják a támogatást, és különböző táplálkozási tevékenységekkel kapcsolatos programokat indítunk azért, hogy ö, rövid és középtávú előnyökhöz juttathassuk az érintett személyeket. Fontos például, hogy a generációk közötti alultápláltságon is javítsunk, az ezzel kapcsolatos helyzeten is javítsunk. Ezen kívül nagyon fontos, hogy a saját igényeik és saját eszközeiken keresztül juthassanak hozzá az igényelt táplálékhoz. Növelni kell a mezőgazdasági hatékonyságot, termelékenységet, és ezzel kapcsolatban megfelelő fellépéseket támogatunk. Ehhez arra van szükség, hogy fenntartható mezőgazdasági értékláncokat tudjunk létrehozni kistermelőkön keresztül. Tehát 2018-ig fél millió alacsony bevételű háztartás gazdák terményeit akarjuk a piacra juttatni. Ezen gazdáknak a fele nő és hogyha nőkön segítünk, akkor azt látjuk, hogy ezzel egyrészt az ő jövedelmét tudjuk javítani, de nem csak az adott nő jövedelmét, hanem az egész közösség jövedelmén is tudunk javítani. És így, hogyha az ő képességükön javítunk, akkor ezzel egyre inkább függetlenné válnak az ilyen jellegű ö, támogatástól. És nagyon fontos, hogy megfelelő piaccal rendelkezzenek, ahol el tudják adni ezen jobb minőségű terményüket. De a VFP-nél úgy gondoljuk, hogy ez nem megfelelő alternatíva, hiszen ez még mindig csak egy program. Nekik megfelelő piacra van szükségük, de csak akkor jutnak hozzá a piachoz, hogyha nincsen túl nagy kockázat azzal kapcsolatban, hogy megfelelő minőségben tudnak termelni, és hogyha a mentalitásuk megfelelő, és tudnak arról, hogy stabil lesz az a piac, ahol el tudják majd adni a terményeiket. A mezőgazdasági értékláncot próbáljuk megerősíteni és fenntarthatóbbá tenni, és ilyen fenntartható, hosszú távú fejlesztést akarunk lehetővé tenni. Tavaly a VFP one millió dollárnyi élelmiszert vásárolt a fejlődő országokban. 2014-re a célunk az, hogy még inkább csökkentsük ezt az összeget, azért, hogy biztosíthassuk azt, hogy ne csak brókerektől vásároljunk, hanem az általunk megvásárolt összegeknek 10%-a kistermelőktől való beszerzés legyen, és ez lesz hosszú távon a nagy különbség. A P for Peace csak egy példa a munkánkra, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy az éhezők saját magukat el tudják látni, és így ellenállóbbá váljanak. A programunk nem csak élelmiszersegélyt jelent az egész világ számára, hanem azt is jelenti, hogy mindig az adott helyzethez igazodunk, hiszen nincsen két ugyanolyan program, mindig lentről felfelé kell építkeznünk a programjainkban, és a közösségre kell alapulnia a megoldásnak. Gyakran a helyi lakosság nem tud hozzájutni a táplálékhoz, még akkor sem, hogyha a piacon rendelkezésre áll az adott élelmiszer. És csak tovább rontja a helyzetet, hogy nincs megfelelő piachoz való hozzáférés. Ezért úgy gondoljuk, hogy készpénz és bónusz alapú támogatást akarunk nyújtatni, és így adunk lehetőséget a kistermelők számára ahhoz, hogy hozzájussanak az olyan lehetőségekhez, amelyekkel pénzügyileg fenntarthatóbbá válik a saját helyzetük. Idén augusztusra több mint 80 programban használunk ilyen készpénz alapú megoldást több mint 800 millió dollár értékben 49 országban, és így a közösségbe jutatjuk el ezen összegeket és ezen támogatást. Azért sikerül ezt megtennünk, mert önök állandóan támogatják a VFP beruházásait és a VFP költségvetését. Tavaly az Európai bizottság több mint 300 millió dollárral támogatta munkánkat. Köszönetet szeretnék mondani ezért a támogatásért, nem csak a VFP, hanem minden támogatott személy nevében is. Tudom, hogy a mai rendkívül nehéz gazdasági időkben nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan költjük el ezt a pénzt. De egy évi 4 milliárd dolláros szervezetben egy százszázalékosan önkéntes alapú donori megoldásról van szó. A VFP biztos, hogy hatékony, számon kérhető, és nap mint nap mi így dolgozunk, azért, hogy biztosíthassuk azt, hogy megfeleljünk, és mindig is az önök bizalmát meg tudjuk tartani azzal kapcsolatban, hogy mi megfelelően látjuk el a munkánkat. Természetesen azzal is foglalkozunk, hogy a VFP-n belül hogyan lehet javítani a munkánk végzésén, és mindig javítunk a rendelkezésre álló eszközöken, és garantáljuk azt, hogy létrehozzuk azon adatokat, amelyeket önök kérnek tőlünk azért, hogy fenntarthassák a VFP támogatását. Nem csak a megbízásunk miatt fontos ez, a VFP munkatársai teljesen számon kérhetőek azok által, akik szponzorálnak minket. Nagyon fontos, hogy mi végezzük el a monitorozást, a jelentéstételt, azért, hogy önök tudják, hogy megfelelő értéket kapnak a beruházásukért. És, mint ahogy megígértem, szeretnék egy pár szóban szólni a humanitárius hozzáférésről is hogyha felteszik a kérdést, hogy mit tehetnek önök azért, hogy minket segíts, hogy rajtunk segítsenek, nos, szükségünk van az önök politikai szavára, hiszen a humanitárius hozzáférés rendkívül aktuális, aktuálissá vált például Szíriában, de nem csak Szíriában. Ez egy olyan kihívás, amely Afganisztánban, Pakisztánban, Szomáliában is jelen van. Ahol konfliktus van, ott egyre több a kihívás, és egyre nagyobb humanitárius fellépésre van szükség. Új kihívások várnak ránk a mi munkánkon belül is. Vannak olyan helyzetek, ahol zaklatják, megverik, elrabolják a munkatársainkat, vagy meg is ölik őket. Szudánban, Dél-Szudánban és Szíriában is történik ilyen. Vannak, ahol elzárják, blokád alá vonják a hivataljainkat, és tudom, hogy uh, például az egyik afgani, a pakisztáni uh, hivatalunkat pedig lebombázták. Tehát nap mint nap felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk eljuttatni a támogatást a helyszínre. A szíriai humanitárius helyzet egyre aggasztóbb, 24 helyi NGO-val dolgozunk együtt Szíriában a helyszínen. És júliusban 3 millió embert kellett ellátnunk, szeptemberben most már 4 millió embert kell támogatnunk Szírián belül a rezsim által a rezsim a rezsim által felül, felügyelt területeken, az ellenzék által felügyelt területeken is szükség van ilyen támogatásra, oda is el kell juttatni a támogatást, és soha nem tudjuk, hogy melyik oldalról jön ja. a támadás. És sok esetben kritikus párbeszédet kell ö, folytatni, és ö, például Szíriával kapcsolatban önök is segítsék elő a humanitárius segítségnyújtáshoz való hozzáférést. Bármilyen nehezek is a feltételek, mindenképpen teljesítenünk kell. Nekünk megvan a forrásunk és megvan a, a képességünk is, hogy együttműködjünk, a célunk közös, az, él, a, az éhezés leküzdése. Mi erre kés, vagyunk, képesek vagyunk, és szeretnénk biztosítani az élelmiszer biztonságot. Egyetlen kormány, egyetlen szervezet sem tudja egyedül elérni ezt a célt. Az alultápláltság és az éhezés leküzdését együtt kell működnünk, így megvan az erőnk, hogy fellépjünk ez ellen országonként, közösségenként, családonként, gyerekenként, mindaddig, amíg eh, senki nem éhezik. Köszönöm, hogy ezt elmondhattam önöknek, és örömmel várom a vitát, illetve a kérdéseket. Thank you very much, Mrs. Cousin. Köszönöm szépen, Kazen asszony. Nagy öröm volt hallgatni önt, nagyra értékeljük, amit a VFP végez ez a legnagyobb humanitárius ügynökség, amely az éhezés és az alultápláltság ellen harcol és együtt szeretnénk működni önökkel ezekben a célokban, nagyon ambiciózusok ezek, hogy leküzdjék az éhezést, és mindig örömmel várjuk a vitát, de számíthat ránk, mint partnerre, és akkor most következnek a kollégák, három percet kap minden hozzászóló. Cortez Laster az első. Kozen asszony, nem először van lehetőségem beszélni önnel. Rómában a bizottságunk első delegációval ott jártam, ahol szintén hasonló kérdésről volt szó a FAO-nál, és az önök ügynöksége ugye a legnagyobb az égség elleni harcban a világon. Nagyon jól emlékszem erre, de megint felteszem a kérdést, hogy akkoriban a koordinációról volt szó a FAO, az EU, a VFP és más szervezetek között. És hasonló, hasonlóan a többi kollégához én is azt szeretném tudni, hogy hol lát előrelépést, és hogyan tudnánk még több embert megszólítani, elérni. Ez a legfontosabb. Egy dolog aggaszt. Egyrészt igaz az, hogy az együttműködés során megpróbálják a forrásokat csökkenteni. Egyre kevesebb a forrás a jövőre nézve. Nagyon sok tagállamban és hát a jövőben ez folyamatosan így lesz, és ez hatással lesz a VFP-re is, hogy csökken a költségvetés. Azt hiszem, hogy a USA kongresszusban is van egy ilyen tendencia. Mit gondol erről a tendenciáról? Mindig azt mondtuk eddig, hogy egyrészt ugye egyre több természeti katasztrófával kell számolnunk, azaz a VFP-nek egyre nagyobb lesz a szerepe, és éppen az éhezés elleni harc miatt, és ezt koordinálja a VFP a többi szervezettel együtt, és nemzeti, a nemzeti kormányokkal. Ezért azt szeretném tudni, amit már megkérdeztem, szóval először is köszönöm a munkáját, egy rendkívül fontos együttműködést folytat, ezt tudjuk mi is, itt az Európai Parlamentben, nagyra is értékeljük, és csak biztosítani tudjuk önt a támogatásunkról. Az Európai Parlament Fejlesztési Bizottsága mindent megtesz, hogy növelje a humanitárius segítségnyújtás rendelkezésére álló eszközöket mindenek előtt az éhség és a katasztrófák által sújtott területen. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, és Köszönöm szépen az elmondottakot és azt kell, hogy mondjam, hogy Rómában mi is találkoztunk annak idején, és nagyon komoly benyomást tett rám ön akkor is, meg most is ezzel a hozzáállásával, hogy ezt meg kell tenni, hogy a több mint 870 millió éhező embert nek segíteni kell, és 78 országban nagyon-nagyon sok éhező és alultáplált ember él és nagyon komoly benyomást tesz rám az, ahogy elmondja, hogy hogyan működnek együtt a nemzetközi mezőgazdasági alappal, az élelmiszerbiztonsági ügynökséggel. Tehát mindenütt megnézik, hogy hogyan lehet jobb egyensúlyt teremteni aközött, hogy hogyan lehet hozzájárulni az élelmiszer termelés biztonságához és növeléséhez, és hogy milyen fontos a helyi élelmiszer termelés, a helyi szövetkezetek, hogy ezeknek a száma növekedjen. Ez meghatározó, mert ennek fontos szerepe van, és a táp is növelhető így módon, de hát nagyon nagy a kihívás a földünkön. Ugye a föld az túl melegedett, itt van az éghajlatváltozás, nő a lakosság, és konfliktusok vannak mindenütt katonai, politikai jellegűek, és a szegény országokban különösen. És a mezőgazdaság, a föld területén is elég nagy káosz uralkodik. Úgyhogy biztosítani kell az átalakulást a humanitárius segítségtől a fejlesztési segélyig. Növelni kell a fogadó országok készségét, a környezetvédelmi a gazdasági és a, a környezetvédelmi rezilinciára. Ez az, amit elő kell segíteni, hogy ők is maguk is hozzájáruljanak ehhez a pozitív folyamathoz. Úgyhogy én a magam részéről csak támogatni tudom ezt, és különösen azt a kiállítást, amiről beszélt, és azt nézzék meg, olvassák el a feliratokat, és az írott nyilatkozat aláírására is buzdítson minél több embert, harcoljunk együtt, ugyanis ki lenne az, aki nem tud egyetérteni ezzel, hogy a, a, az egyetlen elfogadható szám ma, a, a, amikor az éhező emberekről beszélünk, az a nulla. Nagyon szépen köszönöm. Göneszki köszönöm. Kuzan asszony, ön részletesen elmondta, hogy a VFA-nál, a VFP-nél mit tesznek. Nos, én szeretnék egy kicsit a gazdasági helyzethez kapcsolódó kérdést feltenni. Az elmúlt években hallhattuk, hogy az élelmiszer nyersanyagok és az élelmiszer ára rendkívüli módon felszökött. Az elmúlt hónapokban a gabona ára tragikusan csökkent, és hát meglep engem, hogy ennyire keveset beszélünk erről az ár csökkenésről, és hogy ez mit jelent az önök a világ programjának a szempontjából. Én magam úgy gondolom, de szeretném megismerni azt, hogy ön hogy vélekedik erről, hogy ez nem a spekuláció eredménye, hiszen a spekuláció továbbra is létezik, inkább ez annak a következménye, hogy mennyire jó volt idén a termés, ezért csökken a gabona ára. Egy második kérdés, ami kapcsolódik az elsőhöz. Milyen mezőgazdasági árszinttől minimum szinttől hagyjuk a fejlődő országokat magukra a mezőgazdasági termelés szempontjából. Ön szerint mi lenne az ideális árpolitika abból a szempontból, hogy a fejlődő országok mezőgazdasági termelését tudjuk ösztönözni? Hogyha az aktív lakosság több mint fele mezőgazdasági területen dolgozik, az, hogy egy termésből 300 dollárt tudjon valaki keresni, az adott esetben megduplázhatja az adott gazdák, szegény országban élő gazdák jövedelmét, éves jövedelmét. Tehát szeretném ezzel kapcsolatban megismerni az ön véleményét. Harmadik kérdésem pedig, hogy önök tanulmányozták-e a kap hatását a fejlődő országok mezőgazdaságára? we the pleasure of working. Mi abban a örömben részesülünk, hogy együtt működhettünk önökkel a 2008-as válság idején, de hát a VFP, a FAO, az EU és hát még néhány más szervezet is megpróbál megbirkózni az élelmiszer válsággal nagyon, én elolvastam az ön életrajzát, miközben beszélt, az internet ebben segít, rendkívül impresszív, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Egy kérdésem lenne a, a pénzügyi inkluzióval, a ben, befogadással kapcsolatban. A farmerek, a, a kis termelők esetében a, biztos, a biztosítási politika ő, hogyan alakul, és mi az ön véleménye arról, hogy hogyan működik együtt az Európai Beruházási Bank ezzel az EBI portfóliójának 10%-a külső akciókra fordítódik, tehát fejlődő országokban és mi azt szoktuk mondani, hogy sokkal többet kellene befektetni abba, hogy a mikrofinanszírozást segítse a fejlődő országokban, hogy növelje a farmerek számára, a kis gazdálkodók számára a lehetőséget, mert ők nagyon sérülékenyek, ezek a kis termelők. Úgyhogy mit gondol ön, hogyan értékeli ezt a lehetőséget és Európa eddigi szerepét. Véleményünk szerint az EBI jobban is működhetne. Nagyon szépen köszönöm, és akkor a záró megjegyzések következnek. Nos, nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen a megjegyzéseket és a kérdéseket. Hadd kezdjem azzal, hogy mi látjuk, hogy milyen fontos a koordináció és együttműködés. Nem csak az említett ügynökségek, hanem az összes érintett szervezettel kapcsolatban. Mi ugyanazt a, a lakosságot szolgáljuk, és nekünk jobb, hogyha együtt tudunk működni. Visszatérek Jemenhez. Az UNICEF igazgatójával is beszéltünk, és itt a gyermekek alultápláltsága ellen folytattunk egy projektet. Az UNICEF készítette egy tervet, itt megpróbálja a szinergia hatásokat érvényesíteni ez a projekt, hogy sokkal hatékonyabban, célirányosabban lehessen dolgozni. Ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy az UNICEF mm, a saját ugye maga szerzi be az élelmiszereket, a VFP ebben sokkal nagyobb tapasztalattal rendelkezik, a VFP szerzi be az élelmiszert, és biztosítja az UNICEF-nek, hogy az ossza szét így sokkal jobban elérjük a célcsoportot. Aztán tréningeket szervezünk anyák számára, hogy hogyan kell táplálni a gyereket, mi a fontos, például a tiszta víz, és hogyan lehet a vizet használni, meg hogyan nem kell, és, és mi az, amit tehetnek esetleg szoptatás helyett. Nagyon sokan nem szoptatnak például Jemenben. Úgyhogy az UNICEF és a WFP együttműködése nagyon komoly eredménnyel járt mindkét szervezet számára és ezt kell tenni minden országban, ahol jelen vagyunk. Biztosítani kell az együttműködést, mert ebből kerül ki a legtöbb haszon idézőjelben, és ez tudja a leginkább elősegíteni azt, hogy a céljainkat elérjük. A VFP együttműködése tehát én nagyra értékelem a, a, a megjegyzéseiket ezzel kapcsolatban, de mi csak, mint mondtam, csak akkor tudunk cél elérni, ha együtt dolgozunk, együttműködünk. Nem csak a humanitárius ö, segítségnyújtásban, hanem abban is, hogy biztosítsuk a, a jobb mezőgazdasági termelési láncok kialakulását. És itt fontosak a partnerek a VFP számára. Nem mi vagyunk a szakértői ennek a kérdésnek, a normatív munkának, mert ehhez arra van szükség. Tehát ahhoz, hogy a minőséget növeljük, a terméshozamot növeljük, ehhez szakértelem kell. És nekünk azt a szakértelmet kell használni, ami már rendelkezésre áll. Mi biztosítjuk az élelmiszert a kis üzemek, a kis termelők számára, és be tudjuk szerezni az élelmiszert. Ezt, ezt, ezt mi megtesszük, de így tudunk együttműködni a CFS-szel és a FAO-val és egyéb szervezetekkel a politikai kihívások is ott vannak, mint a bioüzemanyag például. Például a, a, az iránymutatásokban a CFS 2000 12-ben foglalkozott ezzel. Tehát minden ország eh, örömmel vette ezeket az iránymutatásokat, eh, hogy ezt vegyék figyelembe, amikor fejlődő országokban, mezőgazdaságban fektetnek be, hogy eh, ez ne veszélyeztesse az élelmiszer biztonságot, hanem tehát ez ne, ne csak bioüzemanyag gyártás céljából történjen, hanem élelmiszert gyártsanak, illetve élelmiszert termeljenek ezeken a területeken, és ez hosszabb távon tudja segíteni az élelmiszer biztonságot, úgyhogy nem szabad semmit sem izoláltan kezelni Nagyon gyakran a, a kistermelők nem tudnak részt venni a globális ö, párbeszédben. És ezek nagyon mozgékony, illetve nagyon volatilis árak. És ez a hatás tehát az élelmiszer elérhetősége különböző. És van egy másik fontos tényező. Ez pedig az export országok válaszadása az árak tövekedésére vagy csökkenésére. Tehát, hogyha csökkennek vagy nőnek az árak, akkor ez hogyan hat ki az export, illetve az import országokra? Természetesen akikkel mi dolgozunk, azok netto importőr országok, akiknek mi próbálunk segíteni, és számukra nagyon negatív hatással van, amikor az árak növekednek, és az, hogy az árak ilyen komoly változékonysága teljesen tervezhetetlenné teszi az elkövetkezendő időszakot, tehát nem tudják megvédeni magukat. Azok mondjuk, akik komoly importra szorulnak, mert nincsen meg a megfelelő élelmiszerellátásuk, komolyan függnek az árak ilyen jellegű változásától. Nagyon érdekes párbeszédet lehetne lefolytatni globális szinten az árak volatilitásáról. Amit összefoglalva el tudok mondani, az az, hogy azok az országok, akikkel mi dolgozunk, azok nyilván importőr országok vagy importőr közösségek, és akiket nem feltétlenül közvetlenül érint az árak változása, ezért sajnos nem is nyerhetnek azokból az időszakokból, amikor lejjebb mennek az árak. Ez mondjuk lehetőség lehetne nekik, hogy, hogy akkor lépjenek be a piacra, de hát nincsenek exporthelyzetben, úgyhogy egyszerűen nem tudják kihasználni ezeket a lehetőségeket sem. Olyan kérdések ezek, amelyekkel kapcsolatban nagyon jó párbeszédeket tudunk lefolytatni, de maga az árak volatilitása, kimondhatom, nincsen közvetett és komoly hatással azokra az országokra, amelyek ugye nettó exportőr országok vagy kormányok. Azt elmondhatom, hogy regionális szervezetekkel is együttműködünk, mondjuk az ECOWAS-szal, Nyugat-Afrikában, annak érdekében, hogy növeljük a lehetőséget, hogy összefogjanak azok az országok, amelyek segíthetnének egymásnak, és a jövőben a kapcsolatok szintjén jobban bekapcsolódhatnának a globális export piacra. Most visszakapcsolódnék megint Jemenbe, mert ott voltam legutóbb. Jó lenne, hogyha Jemen WTO taggá válhatna, és az export közösség részévé válhatna a gyümölcsök és zöldségek területén. Ez is a fejlesztési stratégiájuk célja, de ez több más országgal is így van. Ezek olyan párbeszédek, amelyeket folytatnunk kell a kapacitásépítés és az ellenálló képesség kapcsán, hogy hogyan érjük el a senki sem éhezik célkitűzést. Itt van ez a nagyon sok kiszolgáltatott család és ember, akiknek segíteni próbálunk, de azt még egyszer mondom, hogy őket nem feltétlenül segíti, amikor csökkennek az árak, és nem feltétlenül érinti negatívan, hogyha növekednek az árak. A pénzügyi befogadás kérdéséről a következőket tudom elmondani. Ugye kezdünk átlépni a természetben nyújtott segítségnyújtásról a pénzben és voucherben nyújtott segítségnyújtásra, ugyanis úgy véljük, hogy vannak olyan lehetőségek, amelyekkel helyi kisebb gazdaságokat lehetne segíteni, mondjuk hitelnyújtással, és segíthetnénk abban is, hogy ezek a pénzek eljussanak a kisebb gazdaságokhoz, így több élelmiszert állthatnának elő illetve vetőmagot vásárolhatnak ezekből a pénzekből. szriában volt egy nagyon érdekes példa szriában és törökországban elindtottunk egy olyan programot, amely pénzügyi segítségnyújtás volt, és azok, akik megkapták ezt a finanszírozást, ezt a segítségnyújtást, ezzel készpénzhez férnek hozzá, ezzel hosszú távú beruházásokat tudnak megvalósítani. Nem feltétlenül mezőgazdasági tevékenységbe, de akár arra is, hogy cipőt vagy iskolai egyenruhát vegyenek a gyereküknek. Tehát ezek olyan dolgok, amelyek teljesen mindennapi dolgok számunkra, de nem mindennapiak sajnos azok számára, akik sokszor nem férnek hozzá a készpénzhez, és tényleg nem tudnak a gyereküknek iskolai egyenruhát venni. Tehát ezt is értjük pénzügyi befogadás alatt. Ugyanis nagyon sokszor az, amire szükség van, mint segítségnyújtás, az kevés ahhoz, hogy valóban megállítsuk a család rendkívül instabil helyzetét. Ezért azok a programok, amiket mi elindítunk, a mikrokölcsönök és egyéb programok segíthetnek a kis gazdaságoknak és azoknak az érzékeny vagy kiszolgáltatott családoknak és közösségeknek, akikkel dolgozunk. Hát, hogy tehetnénk-e többet? Hát tehetnénk többet, ezzel egyetértek. Mindenki dolgozhatna jobban, és mindenki tehetne többet. Úgyhogy ez lesz a záró üzenetem. Ez lesz a záró üzenetem. Nagyon sok mindent megváltoztattunk, nagyon sok előrelépés történt eddig. Jobbak a partnereink, jobb a koordináció azokkal, akik velünk együtt harcolnak megpróbálunk új megközelítéseket alkalmazni, és úgy kezelni a kérdéseket, ahogy eddig nem próbáltuk megkezelni ezeket, de akkor is teljesíthetnénk jobban. Nagyon örülök ennek a párbeszédnek, remélem, hogy folytatjuk ezt a párbeszédet a tárgyalótermen belül és kívül is. Köszönöm szépen! Thank you very much. To thank you on behalf of uh, the committee for being here today. Köszönöm szépen az egész szakbizottság nevében, hogy itt volt a mai napon, és hogy ilyen érdekes eszmecserét folytattunk, és egészen biztos vagyok abban, hogy ez a remek együttműködéshez megmarad, a partnerség megmarad, és együtt dolgozunk majd az éhezés felszámolásában. Még egyszer köszönöm szépen! Kedves kollégák, van némi időzítésbeli problémánk, mert még három napirendi pontunk van, és utána még az afettel is kellene beszélnünk hatkor, hogy a Szaharov jelöltekről beszéljünk. Úgyhogy mindenkit arra kérnek a következő napirendi pontoknál, hogy röviden nyilatkozzon majd. Az Európai Fejlesztés éve. Görens úr. Kollégák, gondolom mindenki tudja, hogy a fifteen ös év nagyon fontos lesz a fejlesztési politikák szempontjából, ugyanis ekkor járnak le a millenniumi fejlesztési célok, és egy új keretet kell majd létrehozni. A figyelemfelhívás rendkívül fontos az európai polgárok irányába, hogy milyen fejlesztési kihívásaink vannak, és hogy hogyan lehetne javítani a párbeszédet Európa és a déli partnerek között. Ezért azt javasoltuk, hogy a 2015-ös év a fejlesztés európai éve legyen, és a plenáris, erre rá is bólintott 2000 és ezt támogatta is a plenáris. Így az európai év most először olyan témával áll kapcsolatban, amely túlmutat Európa határain. A jogalkotási tervezet már megszületett, Görönsz úr elkészítette a javaslatot, és már is megadom neki a szót 6 percben. Merci, Madame la Présidente. Euh, d'abord un mot sur euh, l'historique de Először is a 2015-ös évről szeretnék még néhány dolgot elmondani. Maga a kezdeményezés a régiók bizottságától indult, illetve hát több forrásból indult többek között a régiók bizottságától és az Európai Parlamenttől is. Az első személy, akit megkerestek, Bergman kolléga volt, és a dci kapcsolatban egy módosító indítvány is megfogalmazásra került, itt ugye a 2015-ös év kapcsán. Végül aztán megegyeztünk és előhoztuk a parlament vitáját, hogy ezt a módosító indítványt időben be lehessen nyújtani, és ezt a változtatást időben lehessen kérni. Na most mit tettünk? Először is nem voltak módosító indítványok, az ITRE egyébként megszavazta ezt a szöveget, és utána pedig egy szóbeli kérdést kértünk, és végezetül a bizottság és konkrétan Pibax biztos támogatásáról biztosított minket, mert hát voltak alternatív javaslatok is, és aztán végül is maradt, hogy a 2015-ös év legyen ez az év. Mit is szeretnénk tenni 2015-ben? Hát 2015 nagyon komoly mobilizációra ad majd lehetőséget a fejlesztés témakörén belül, és úgy gondolom, hogy a fejlesztésről most hát olyan kontextusban beszélünk, amit alapvetően meghatároz a gazdasági és társadalmi válság. Úgyhogy azért van konkurencia, konkurencia a saját szegényeink megsegítése és a harmadik országbeli szegények megsegítése között. Meg kell majd néznünk, hogy hogyan tudjuk elérni 2015-re a megfelelő célkitűzéseket. Hát varázsformula sajnos nincsen. A mi ötletünk ezzel a kampányjal kapcsolatban a következő. Először is meg kell néznünk, hogy mi legyen a tartalma ennek a kampánynak, és én személy szerint úgy gondolom, hogy két megközelítési lehetőség nyílik meg előttünk. Az első abból áll, hogy a mély dimenzióját magyarázzuk el ennek a problémának, hogy mennyire méltóság teljes és mennyire jó a fejlesztési célkitűzések végrehajtása, ezzel valószínűleg a közvélemény is egyet fog érteni. Ez azért eléggé kockázatos tevékenység, mert elképzelhető, hogy félreértések lesznek, hogy az emberek a klisékre és az előítéleteikre fognak mégiscsak támaszkodni. A második megközelítési lehetőség némi ihletet nyerne, a különböző politikai beszédekből. Azért beszélek erről a második lehetőségről, mert ez nem is olyan furcsa lehetőség. Úgy gondolom, hogy tényleg az az érdekünk, hogy a fejlesztési politika mellett büszkén kiálljunk, és határozottan kiálljunk. Tehát ki kell mondanunk, hogy amennyiben a fejlesztési politika pozitívumot hoz a saját tagállamaink számára, akkor nem feltétlenül erre kell alapozni a fejlesztési politikát, de azért ezt is meg kell említeni, mint mellékes hatás. Louis Michel egyébként nagyon ékes szólóan megfogalmazta ezt, hogyha nem altruizmusból cselekszünk, akkor legalább egoizmusból tegyük ezt meg. Azt hiszem, hogy ez a megfelelő viszony, és ez nagyjából tükrözi azt is, hogy a javak hogyan oszlanak el itt a világban, és ez alapvetően meghatározza, hogy mi hogyan viselkedünk azokkal, akiknek nagyon kevésből kell élniük. Ez a 6 millió, amit a bizottság javasolt, ez elég szerényke összeg. és hogyha megnézzük a 2015-ös fejlesztési pénzeket, akkor a tagállamokat arra kell kérnünk, hogy a saját lehetőségeiket is mobilizálják, és azt javasolnám, hogy adjunk prioritást azoknak a szervezeteknek és országoknak, akiknek tényleg semmiük nincsen. Úgyhogy meg kellene erősíteni a kampányt például azokban az országokban, akik nem olyan rég csatlakoztak az Európai Unióhoz, ahol még nincsenek meg ugyanazok a fejlesztési és segítségnyújtási hagyományok, amik ugye azokban megvannak, akik mondjuk már 40 éve itt vannak. Ugye most már 28-an vagyunk, és így az Európai politikákat 28-an kell kialakítanunk. Gondolom, hogy lejárt a 6 percem, hát az indokolás benne van a szövegben, és a módosítók is benne vannak, úgyhogy várom a megjegyzéseket. Köszönöm szépen, Görenc úr. Tudom, hogy 2015 rendkívül fontos év lesz a fejlesztés szempontjából. Most pedig megadom a szót a bizottság képviselőjének, Tina Szvárta asszonynak. A titkárság azt mondta, hogy ma van az ön születésnapja, úgyhogy boldog születésnapot kívánunk, és elnézést, hogy velünk kell töltenie a születésnapját. Minden jót kívánok önnek. Köszönöm. Először is azt kell, hogy elmondjam, hogy a parlamentnél és a parlamenttel már 15 éve dolgozom, és most először szólalok fel, úgyhogy köszönöm szépen ezt a születésnapi ajándékot. Mindenek előtt Köszönet illeti Görensz urat azért, mert ennyire hozzáértő megjegyzéseket és ajánlásokat tett a jelentése kapcsolatban. Különösen az indokolást tartom rendkívül jónak. Hogyha más nem olvasnak el, legalább az indokolást olvassák el, mert ez nagyon jól bemutatja, hogy a fejlesztésnek mi a célja. Egyetértek azzal, hogy az a cél, hogy megpróbáljunk arról kommunikálni, hogy mit teszünk. Tehát ez egy kommunikációs gyakorlat mindenek előtt. És ahogy ön is kiemeli, megpróbáljuk elmagyarázni, hogy itt paradigmaváltásról van szó, és hogy ez minden polgár számára előnyös változás legyen az az EU-n belül, vagy az EU-n kívüli polgárok. Másodszorban szeretnék köszönetet mondani önnek, a szakbizottságnak, és a parlament elnökének is, hogy ezt a kezdeményezést útjára indította az EGSB-vel és a Concorddal közösen. Ez egy rendkívül üdvözlendő kezdeményezés, ahogy elnökasszony is jogosan kiemelte, most először lesz ilyen külső aspektusa az európai évnek, úgyhogy nagyon fontos, hogy ilyen nehéz időkben is gondoljunk a külső fellépésre és ö, nagyon fontos, hogyha nem 2015-ben, akkor is a közeljövőben megrendezésre kerüljön az Európai Fejlődés éve, az Európai Fejlesztés éve. Ami az elhangzott megjegyzéseket illeti, a tanácsban is ö, foglalkoznak, és nagyon fontos, hogy mindkét jogalkotó megoldást találjon ezen felvetett kérdésekre, például ami a Görenszúr által is hangoztatott elosztási kulcs kérdését illeti, ami pedig a finanszírozást illeti a bizottság, azt javasolta, hogy két percben szeretném ezt elmagyarázni. A költségvetés szempontjából azt tettük eddig, hogy a már meglévő kommunikációs költségvetést használtuk fel a fejlesztési tevékenységekre, és ezt akarjuk felhasználni az európai fejlesztés évére is, tehát nem kérünk ö, többlet költségvetést, a már megszavazott vagy a bizottság által javasolt 2014-es költségvetésről beszélünk, tehát nem kérünk több pénzt idén. Görensz úr beszélt a 6 milliós összegről, mi eredetileg a tagállamok részéről erre az összegre gondoltunk, a fennmaradó összegek pedig más kezdeményezésekre, európai szintű kezdeményezésekre kerülnek majd felhasználásra, és természetesen mi azt várjuk el azon tagállamoktól, akik szeretnének ezen évben részt venni, hogy ők is hozzájáruljanak, hozzájáruljanak ehhez. Ez egyértelmű, ez megfelel a gazdasági és pénzügyi szabályoknak, amelyek alapján mi dolgozunk, és nagyon szigorúan kell eljárnunk, és rendkívül aggaszt minket, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy amit ezen év során teszünk, annak konkrét hatása legyen. Nagyon fontos, hogy az európai évre elköltött összeg, különösen a válság idején egy ilyen kezdeményezéssel kapcsolatban valóban javítson azon, hogy a közvélemény mennyire érti és ért egyet a mi célkitűzéseinkkel. Köszönöm, elnök asszony. Elnök, köszönöm. Most megadom a szót Bergman képviselőnek. Köszönöm, elnök asszony. Francia fogok hozzászólni, hiszen Charles is ezt tette. Kiváló ez a jelentés, amelyről most beszélünk. Charles Görens minden részletére kitér, és mindenen változtatott, aminél erre szükség van. Tehát rendkívül jónak tartom ezt a jelentést. És szeretnék én is csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez, hogy 2015 az európai fejlesztés éve legyen, hiszen rendkívül nehéz időket élünk. Egyre többen támadják felszínesen és általánosan is magát a fejlesztési támogatást. Be kell látnunk, hogy a civil szervezetek, a fejlesztési szakemberek túlságosan sokáig rendkívül kiszolgáltatottak voltak, hiszen sokáig abban a bizonyosságban éltünk, hogy ahhoz, hogy jót tegyünk, ezt nem kell megvédeni, emellett nem kell érvelni. És ezért ebből adódtak olyan viták, ahol a fejlesztési támogatás szakemberei egyszerűen nem tudtak választ adni a felmerült kérdésekre. Sárnak igaza van az indoklásban, amikor azt mondja, hogy annak a belső értéke, hogy minden embernek méltó megélhetést biztosítsunk, az, hogy egy olyan ember megélhetésével foglalkozzunk, aki tőlünk 5000 kilométerre él, hogy ennek önmagában is van jelentősége, valóban, de meg kell néznünk, hogy milyen eredményes a fellépés. Éppen ezért azt gondolom, hogy meg kellene próbálni ezen európai év során kiemelni nem csak azt, hogy milyen értékek kötnek minket össze, és egyetértek, hogy ezt ki kell hangsúlyozni, de hangsúlyozni kell azt is, hogy milyen eredményeket érünk el. Hiszen nem kell szégyelnünk magunkat, és közben nem szabad illúziókban ringatni magunkat. Hogyha valami nem működik, akkor ezt egyértelműen ki kell mondani. És pontosan a parlamentnek, az Európai Parlamentnek a szerepe az, hogy ö, bíráló megközelítéssel nyomon kövessük, hogy mi történik ezen a területen. És azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban eddig nem tettünk eleget, javítani kell a fellépésünket. Tehát, hogyha az európai évet az eredményekre fogjuk kihangsú, kiélezni, akkor ez gyümölcsöző év lesz, és ennek köszönhetően a közvélemény az EU-n belül jobban fogja támogatni a fejlesztési támogatást. Köszönöm. Thank you very much. Elnök, köszönöm. Sárgőrenc. Annyi maradt hátra, hogy mivel már nem sok időnk van, megköszönjem az Európai Bizottságnak és Bergman képviselőnek is az elhangzott megjegyzéseit komolyan veszem az elhangzott megjegyzéseket, és azt is, hogy ö, az eredményre kell a hangsúlyt fektetni. Természetesen én az emberek méltóságát akartam kiemelni, hiszen senkit sem akarunk magára hagyni. Ez a fejlesztési támogatás alapvető célja, hogy utána az fejlesztés együttműködési politikát, hogyha mi bíráljuk, akkor közben bíráljuk az ezzel kapcsolatos politikát is. Tehát meg kell néznünk, hogy egyéni szinten az egész világon mit tudunk elérni, és közben az egyes felelősségeket is fel kell vállalni, és be kell mutatni. Mégiscsak lenyűgöző az, hogy mi vagyunk a fejlesztési együttműködés legfontosabb szereplője a világon. Természetesen az elért eredményekkel kapcsolatban őszintén kell fogalmaznunk, de természetesen a kampány tartalmát azok fogják meghatározni, akik a kampányt magát megszervezik majd. És hát tudjuk, hogy rendkívül sokszínű lesz a résztvevők palettája, és éppen ezért a kampány mögött lesz egy közös gondolat, de aztán mindenki saját maga tovább gondolja ezt az ötletet, és különbözőképpen fogja azt továbbvinni a az egyesületekkel, és azt hiszem a parlamenten belül is bízhatunk abban, hogy 2015 rendkívül hasznos év lehet majd. Köszönöm az eddigi jó szándékot azzal kapcsolatban, hogy az előkészületek megfelelően folyjanak, és a következő időszakra vonatkozóan is. Köszönöm. Elnök? Köszönöm szépen, Görensz úr. Biztos vagyok abban, hogy ez a kezdeményezés majd kihangsúlyozza, hogy a világban az Európai Uniónak van a legfontosabb szeret ezen a területen. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a módosítók benyújtási határideje október 16-a szerda 12 óra, és november 5-én fogunk szavazni. Köszönöm szépen. Még van 20 percünk, amíg átmegyünk, mielőtt átmennénk az a fedbe. Két napi rendi pontunk van, a helyi önkormányzatok és a civil társadalom, hiszen ez az én saját jelentésem, mivel a saját jelentésemről van szó, ezért ezt most bemutatom. Nos, a jelentéssel kapcsolatos munka egy rendkívül hosszos folyamat eredménye. 2012. októberben kezdődött a munka, több konzultációt folytattunk a helyi hatóságok és a civil társadalom képviselőivel, és köszönetet mondok nekik azért, hogy ilyen hasznos megjegyzéseket tettek. Az ütemterven többször módosítottunk, leginkább azért, mert elhalasztották az Európai Bizottság közleményét a helyi hatóságok szerepével kapcsolatban. Szeretném meg, szeretnék élni a lehetőséggel, hogy megköszönjem a titkárságnak is, hogy a módosításokat kezelte és támogatott a munkámban. A demokratikus perspektíva megfelelő megközelítést tesz lehetővé a leginkább marginalizálódott résztvevők szerepállalásával kapcsolatban. Fontos, hogy olyan környezetet tudjunk kialakítani, amelyben a politika kialakítása, a programozás és a végrehajtás szerepében megfelelő szerepet kap minden résztvevő különösen ami a monitorozási mechanizmust illeti a környezet kialakításában leginkább a monitorozás és a nem szabályozási jellegű eszközök és a többszereplős párbeszéd nagyon fontos szerepet kell, hogy kapjon. A civil társadalom és a fejlődő országokbeli civil társadalom között fontos a párbeszéd kialakítása és a több tagállamú párbeszéd és az új EU tagállamok közötti párbeszéd kialakítása a parlamentek, a számvevőszék, a civil társadalom és a helyi hatóságok között is. Szeretném üdvözölni a bizottság javaslatát, hogy egy úti tervet alakítsunk ki a civil társadalommal kapcsolatban, amely ö, kiemeli, hogy jelentős mértékben be kell vonni a szövegezési fázisba és a prioritások meghatározásába ezen szervezeteket. Az együttműködés és a kapacitás kiépítése nagyon fontos ezen területen, és figyelembe kell venni, hogy a nőknek milyen multidimenziálós szerepe van. Ezért állandóan ajánlom ezen kontextusban, hogy a szervezeteket bevegyük az ellenálló képesség kiépítésében. Támogatni kell a civil társadalom munkáját a legkevésbé fejlett országokban, a törékeny országokban. A helyi hatóságok kapacitását növelni kell, hogy a sérülékeny csoportok számára innovatív megoldásokat találjanak a helyi hatóságok, sokkal ambíciózusabb párbeszédet kell, hogy folytassanak. Növelni kell a pénzügyi forrásokat, és tudatosítani kell a problémát. Egy másik fontos probléma a komplementaritás a különböző programok között. Ott, ahol a bizottság bilaterális segítséget nyújt a helyi hatóságok és a civil szervezetek kulcsfontosságú partnerek. A finanszírozás a párbeszéden kell, hogy alakuljon, alapuljon. Különböző modalitásokat kell kidolgozni. A civil társadalmat be kell vonni a vitába, a demokratikus viszonyok kialakulása érdekében és a szegénység megszüntetése érdekében. Mindannyiuknak köszönöm a javaslataikat. 61 módosító érkezett, 10 kompromisszumos javaslat lesz, egyik sem vitatott. Kérdezem, van-e hozzászólás? Donszki szúr. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Nagy munkát végzett a raportőr, és változó keretek között eh, foglalkozott ezzel a kérdéssel, és így kell megvalósítani a fejlesztési programokat. Ez feltételezi a helyi lakosság szükségleteinek ismeretét ez a 2015-ös időszak után kulcsfontosságú. Én két kérdésre hívnám fel a figyelmet. A környezettel kapcsolatban sürgettem az EU-t, hogy mindenütt hívja fel a környezeti szervezetek figyelmét, vonja be őket, különösen Oroszországban, Egyiptomban, Indiában. Ez nagy felelősség az EU számára. Másodszorban üdvözlöm a tudás megosztást a helyi hatóságok és a, a civil társadalom között, a régi és az új tagállamok között. Az új tagállamok ismerik a tapasztalatokat, nekik van tapasztalatuk a ö, diktatúrából a demokráciába való átmenetről. A bizottság elő kell, hogy segítse a tapasztalatok megosztását. Ez sokat segíthet, és az EU-nak is erre kell koncentrálnia. Köszönöm. Thank you, Chair. I, I think... Köszönöm. Azt hiszem, hogy amikor az adományozók a kormányzatokkal tárgyalnak, akkor sokszor aláássák a demokráciát a partnerországokban. A kormányok túlságosan komoly befolyással rendelkeznek a pénzek elosztására. Ha a helyi hatóságokat és a civil társadalmat erősítjük, ezzel erősítjük a demokráciát is. Túl a kormányzat működésén. Látni kell, hogy ezt a pervers hatást meg kell szüntetni, hogy elsősorban kormányzatokkal tárgyalunk a segítségnyújtáskor mi a fejlesztési eszközről, a fejlesztési facilitásról is beszéltünk, hogy milyen szerepe van ennek a civil társadalom fejlesztésében, a fejlesztési erőfeszítésekben. Én azt hiszem, hogy amikor a tanácssal tárgyalunk erről, akkor ez a prioritás megmarad, a helyi hatóságok és a civil társadalom esetében. Köszönöm. Én is köszönöm a javaslatokat. Bocsánat. A bizottság? Bocsánat. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a jelentést. Nagyon átfogónak tartjuk, részletesnek, minden fontos szempontot érint az új politikánkkal kapcsolatosan, a különböző komponenseket is vizsgálja a stratégiai partnerség keretében, és különösen az érzékeny területek vonatkozásában. Csak néhány kérdésre reagálnék. A bizottság azon van, hogy egy ambiciózus partnerséget hozzon létre a politikai és a működési támogatás kombinálásával. Fontos az érintettekkel folytatott párbeszéd. Gondolni kell arra, hogy mi dolgoztuk ki ezt a roadmap-et és ezt fejleszteni fogjuk úgy, hogy a civil társadalom szempontjait is figyelembe vesszük. Fontos a környezetre való figyelem is. Ez is része az új programozási eszköznek, és erre is figyelünk a tárgyalások során a monitoring az kiterjed a jogszabályalkotásra és a joggyakorlatra is. Megnézzük, milyenek a nem kormányzati szervekre vonatkozó jogszabályok. Ez számunkra prioritás. És ö, kiépítjük a monitoring rendszert. Fontos, hogy egy transzparens módszer alakuljon ki, ahol minél többen részt vesznek a folyamatban. Helyet kell biztosítani a civil társadalommal folytatott folyamatos párbeszéd számára a világ minden tájáról, régiójából. A parlament ö, ö, pozitív hozzáállásának nagyon örülünk. Néhány szót a koherenciáról ez az uniós párbeszéd egyik meghatározó eleme, és mind a bizottság, mind az külügyi szolgálat támogatja az önök erőfeszítéseit, hogy folytassanak párbeszédet a civil társadalommal. Ez része az unió folyamatos munkájának, a tudatosítás, a figyelemfelhívás szintén fontos, és ebbe a minden szereplőt be kell vonni. Ez a prioritás, mert csak így tudunk értelmes párbeszédet folytatni a partner országokkal. Ez elősegítheti a céljainkat. Túl soká beszélek? Igen. Igen. Igen, akkor csak még egy kérdést, amire ön különös figyelmet fordított. Ez azzal függ össze, hogy mi történjen a szociális szolgáltatásokkal, mi látjuk az államok központi szerepét, a cél, hogy megfelelő minőséget biztosítsunk, és megszűnjön a fragmentáció, a hatékonyság hiánya. Különösen a sebezhető államokban, törékeny államokban számunkra fontos. Összességében köszönjük a jelentést és fontos elemnek tartjuk a jövőbeni munka szempontjából. Köszönöm és sajnálom, hogy ilyen rohanásban vagyunk, de szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy fontos jelentés, és emlékeztettek arra, hogy holnap délután szavazunk, és hát most már csak öt percünk van az utolsó kérdésre. A Deva úr, ő az előadó a pénzutalásokat kísérő adatok című jelentésről. Ez egy véleménytervezet. Akkor megadom a szót Zaklati úrnak. Köszönöm. Rövid leszek. Én helyettesítem Deva urat, aki nem tudott eljönni megpróbálok szólni néhány szót, elmondom a véleményét. Ez a reakció a bizottság idevágó javaslatára. Deva úr úgy összességében kommentálja ezt a megközelítést, azonban néhány dolgot hiányol, bizonyos kérdéseket erősíteni akar, néhol pedig óvatosságra figyelmeztet és továbbira is fontosnak tartja, hogy bizonyos szempontokat jobban, mélyebben megvizsgáljanak, különösen a fejlesztés területén. A pénzfolyamatok mm, a fejlődő országokkal kapcsolatban nagyon komoly lehetőséget adnak az adóelkerülésre. 9 milliárd euróról van szó évente. És Fontos hangsúlyozni, hogy a gazdasági ö, ö, fejlődés sok esetben az akadályozza, hogy menekül a tőke, Európába, Észak-Amerikába, nekünk pedig azon kell lennünk, hogy megtaláljuk a módját annak, hogyan tudjuk a tőkét ott tartani, az országokban, hogy a gazdasági növekedést segítsék. A raportőr támogatja a bizottság megközelítését, a, és a következőket húzza alá. Sok lényeges intézkedésre van még szükség, hogy a pénzmosás ellen fel tudjon lépni összhangban az idevágó uniós jogszabályokkal Fontos ez a szolgáltatást igénybe vevők számára. Biztosítani kell a szabad mozgást az EU-n belül, végül pedig az előadó nagyobb transzparenciát szeretne elérni. Ez lényeges a szegénység megszüntetése szempontjából is a fejlődő országokban. Ennyit Deva úr nevében köszönöm. Én is köszönöm. Én is röviden szeretnék hozzászólni. Köszönöm Deva úr véleményét, nagyon jó mindez, mert a lényegre koncentrál, az illegális pénzmozgásokra bizonyos országokban, a szegény országokban, az adóoázisokra. Két kérdést említenék, amelyek számomra fontosak. Az első a politika koherenciája, az illegális tevékenységeket nagyon szigorú szabályozás kell, hogy kísérje. És ez nem, ha ez nem így van, akkor ez ellentmond az unió fejlesztési politika céljainak. A célunk pedig az, hogy a tőke, ahogyan ezt ön is mondta, ott maradjon a fejlődő országokban, ne pedig az adó oázisokba meneküljön és itt az uniónak sokkal nagyobb nyomást kell gyakorolni. A... Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Én is köszönöm. A bizottság, két perc, kettő, tessék. Köszönöm, elnök asszony, rövid leszek. Köszönjük mi is a jelentést. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon helyesen hangsúlyozza azt a perspektívát, hogy meg kell akadályozni a tőke menekülését ezekről a területekről. Az ezzel kapcsolatos aggodalmak technikai feladatokat is jelentenek, követni kell a tőkemozgásokat, nyomon követni, meg kell nézni, hogy mi van az egyes fizetések mögött. Nem gondoljuk, hogy a javaslatok különösebb terheteket jelentenének a szolgáltatóknak, de óvatosnak kell lenni, amikor további információt kérünk azon túl, ami, az információ, ami a nemzetközi standardokban is szerepel. Ha itt változás van, akkor az mindig rendszerváltozást eredményez, úgyhogy látni kell és törekedni kell arra, hogy ne kérjünk több információt annál, mint amit az eddigi jogszabályok előírnak. Garantálni kell a tőke szabad mozgását, ez nem, erre megvan a jogszabály, ez működik, nem kell itt további administratív terheket róni az érintettekre. Köszönöm. Tehát szeptember 4-ig kérjük a ö, módosítókat, október 3-án szavazunk, és akkor most folytatjuk a külügyi bizottsággal közös találkozót a Jan 2Q4-ben? Igen. És holnap ebben a munkában 9 óra 45-kor folytatjuk a munkát és 9 órakor lesz a koordinátorok ülése, úgyhogy köszönöm a türelmüket.